Goedemiddag collega's. Uh, welkom allemaal op de vergadering van de... Jó, reggelt, jó napot kívánok, kedves kollégák! A Költségvetés Ellenőrző Bizottság ülésén vagyunk itt. Március 21-22-én tartjuk meg az üléseinket, de Magisztris úr holnap fog csak jönni, ezért engem ért az a megtiszteltetés, hogy elnökölhetek ezeken az üléseken. Rengeteg szavazásunk lesz ma délután és remélem, hogy zöggenőmentesen és fájdalommentesen fog lezajlani ez a szavazás ma délután. Először is a napirend tervezetet kell jóvá hagynunk, hogyha senkinek nincs ellenvetése vagy pontosítása, helyesbítése, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük. Azt kérem mindenkitől, hogy készítsék elő a szavazókártyáikat, ugyanis valamennyi jelentésről elektronikusan fogunk szavazni. Ezt az ülést pedig webstreamingen is közvetítik, tehát az interneten is meg lehet hallgatni, úgyhogy mindenki úgy nyilatkozzon, úgy tevékenykedjen, hogy hallgatják tevékenységét. Harmadik napi rendi pontunk, ez pedig az utolsó ülés jegyzőkönyvének elfogadása, a február 10-én volt ez az ülés. Március 14-én megkapták a jegyzőkönyvet, és gondolom jóvá hagyottnak is tekinthetjük. Természetesen, hogyha valakinek van észrevétel az ülés végéig, ezt megteheti. Jó, akkor térjünk rá. Melyik is következik? A négyes napi rendi pontra. különböző jelentésekről, Stavrakakis úr jelentéseiről fogunk most szavazni. Nem tudom, hogy Stavrakakis úr szeretne nyilatkozni, most felszólalni. Nem, elnök úr, nem. Rendben van, akkor az első jelentéssel fogjuk kezdeni. Négyes napi rendi pontban található ez. 2009-es évi mentesítések az Európai Unió szerveinek fordító központja. Ki támogatja? Igen, az elektronikus kártyával elnézést kerünk, tehát elektronikusan fogunk szavazni, a szavazást megnyitom. Először a határozatról szavazunk. Lezárjuk a szavazást. Az eredmény pedig 15-en szavaztak, 12 mellette, 2 ellene, egy tartózkodás elfogadtuk. A következő mellette ellene, igen, ez is elektronikusan fog zajlani. Az elszámolások lezárásáról szól a következő szavazás. Az eredmény pedig a következő. 12 mellette, 2 ellene, egy tartózkodás. És most pedig az állásfoglalásról szavazunk, szintén elektronikusan. A szavazást lezárom. 13 mellett egy ellene két tartózkodás. Következik akkor az ötös napi rendi pont. Az EU általános költségvetés Európai Fejlesztési Központ. Ez a CEDEFOP, Először elektronikus szavazás a határozat tervezetről. Elektronikusan szavazunk. Tizenhárom mellette egy ellene két tartózkodás. Következő határozat tervezet, szintén elektronikusan. Lezárjuk a szavazást mellette, 14 mellette, egy ellen egy tartózkodás. Három módosító indítvány következik. A foglalkoztatásügyi bizottság módosító indítványairól van szó. A hármast és az ötöst már a Stavrakakis jelentésbe belefoglalták, úgyhogy csak az egyesről, a kettesről és a négyesről fogunk szavazni. Blokkban szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, jóvá hagytuk. Záró szavazás az állásfoglalási indítványról, ezt is elektronikusan tesszük meg, megnyitom. Lezárom a szavazást. 15 mellette egy ellene egy tartózkodás. Elfogadtuk. Következik akkor a hatos napi rendi pont. Halászati ellenőrző bizottság. Először is elektronikusan fogunk szavazni a határozat tervezetről, ami a mentesítésről szól. Megnyitom a szavazást, lezárom. 16-an szavaztak mellette, senki nem szavazott ellene, két tartózkodás. Most akkor a határozat tervezet, a elektronikusan szavazunk a számlák lezárásáról. Megnyitom a szavazást, lezárom. 15-en szavaztak mellette, nem volt senki ellene, egy tartózkodás. Állásfoglalási indítványról, illetve itt van egy módosító indítvány a halászati bizottság részéről, ez a hármas. Az egyes, kettes és a négyes már lefette a jelentés. Ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Jóvá hagytuk a hármas módosítást, és záró szavazás következik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Eredmény. 17-en mellette, senki nem volt ellene, egy tartózkodás. Hetes napi rendi pont következik. Mentesítés jóváhagyása. Európai Biztonsági Ügynökség. A 4-es, 5-ös, 7-es és 8-as módosító indítvány már szerepel a jelentésben. Először is a mentesítésről szavazunk elektronikusan. Lezárom. 17-en mellette, 0 ellene, ketten tartózkodtak. Számlák lezárásáról szavazunk, elektronikusan szintén. Lezárom a szavazást. 16-an mellette, nulla ellene, egy tartózkodás elfogadtuk. Négy módosító indítvány maradt a közlekedésügyi bizottság részéről. Blogban szavazhatunk? Egyetértenek rendben? Akkor blogban szavazunk, készfeltétel mellette, ellene, tartózkodás. Jóvá hagytuk ezeket a módosítókat. Záró szavazás következik elektronikusan. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Eredmény 17-en mellette nulla ellene egy tartózkodás. 8-as napi rendi pont következik 2009. évi mentesítés Európai Betegség Megelőzés és Járványvédelmi Központról az Envi Bizottság 3-as, 4-es, 10-es módosítóját már lefedi a jelentés. Először kártyával szavazunk a mentesítésről szóló határozatról ki van mellette, illetve elnézést, megnyitom a szavazást, bocsánat, mondja az elnök úr, lezárom a szavazást. És az eredmény 16 mellette, 0 ellene, két tartózkodás. Szemlek lezárásáról szintén elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Az eredmény pedig 16-an mellette egy ellene nulla tartózkodás. Aztán az MV Bizottság 7 módosítóiról szavazunk blogban. Megengedik? Kész feltartása aki van mellette? Ellene? egy ellenszavazat volt tartózkodás, akkor jóvá hagytuk. Záró szavazás következik elektronikusan. A szavazást megnyitom. Lezárom. 18-an szavaztak mellette, nulla ellenszavazat, egy tartózkodás. 9-es napirendi pont következik. Európai Vegyi Anyagügynökség. 1, 2 és 7-es módosító indítvány az MV részéről már szerepel a jelentésben, úgyhogy az a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-osról szavazunk először is, a mentesítésről szavazunk elektronikusan. A szavazást megnyitom. Lezárom, és az eredmény pedig 16-an szavaztak mellette, nulla ellene két tartózkodás volt. A számlák lezárásáról szintén elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 18-an szavaztak mellette. Aztán a módosításokról szavazunk 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os az MV részéről blogban készfeltartással. Mellette, ellene. Tartózkodás. Jóvá hagytuk egyhangulag. Záró szavazás következik elektronikusan. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást, az eredmény pedig 17-en mellette nem volt ellenszavazat, egy tartózkodás. Tízes napi rendi pont, Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Az MV Bizottság 4-es, 6-os és 9-es módosítóját lefedi a jelentés. Illetve a hatosnak csak egy részét fedi le a jelentés úgyhogy van néhány módosítónk, de először is elektronikusan szavazunk a mentesítésről. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. És az eredmény pedig 17-en szavaztak mellette, nulla ellenszavazat volt és két tartózkodás. Aztán pedig a számlák lezárásáról fogunk szavazni szintén elektronikusan. Lezárom a szavazást az eredmény pedig 19 mellette, 0 ellene egy tartózkodás. A módosítók rossz blokkban fogunk szavazni. Volt egy kis kiigazítás, de ez a hatosként szerepel a listánkban. Akkor az 1, 2, 3, 5-öst blokkban mellette ki van ellene Tartózkodás. Egyhangulag jóvá hagytuk. Záró szavazat következik. Mégpedig a kártyával elektronikusan szavazunk. Lezárjuk a szavazást. 20 szavaztak mellette, egy tartózkodás volt. Nagyon jól haladunk. Akkor jöjjön a 12-es napi rendi pont a tengerbiztonsági ügynökség a kettes módosított már lefették. Először is ö, szavazunk a mentesítésről elektronikusan. A szavazást lezárom. 17-en szavaztak mellett, egy ellene két tartózkodás volt. Számlák lezárása, szintén elektronikusan a szavazást megnyitom, lezárom, az eredmény pedig 19 mellette, egy ellene, egy tartózkodás. Három módosítás a Liber részéről az 1-es, 4-es és 3-as blokkban. Készfajtartása mellette, ellene, tartózkodás. Jóvá hagytuk. Záró szavazás, szintén elektronikusan. A szavazást megnyitom, lezárom. 18-an mellette, egy ellenszavazat, egy tartózkodás. És most következik a 12-es napi rendi pont. Európai Tengerbiztonsági Ügynökség. A egyes módosító indítványok már szerepelnek a szövegben, először is a mentesítésről szavazunk elektronikusan. Szavazás megnyitom. Lezárom. 19-en szavaztak mellette, nulla ellen szavazat két tartózkodás volt. Számlák lezárása következik. Szintén elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. 19-en szavaztak mellette, nulla ellen szavazat egy tartózkodás. Két módosítóindítvány a TRAN részéről az 1-es, 2-es blokkban készfeltartással mellette, ellene, tartózkodás. Jóvá hagytuk. Záró szavazás következik. Szintén elektronikusan a szavazást megnyitom. Lezárom. Az eredmény pedig 20 mellette, senki nem volt ellene, egy tartózkodás. 13-as napi rendi pont következik. Európai Hálózat és információ Biztonsági Ügynökség. Elektronikusan szavazunk a mentesítésről, szavazást megnyitom, lezárom. Az eredmény pedig 17-en mellette egy ellene két tartózkodás. Számlák lezárásáról szintén elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Fjellner úr, pont a szavazásra érkezett, 19-en mellette, egy ellene, egy tartózkodás. Fjellner úr a szavazásról már, illetve a szállásfoglalásra már tud szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Az eredmény pedig 19 mellette, egy ellene, egy tartózkodás. 14-es következik, Európai Vasúti Ügynökség, az ERA a TRAN részéről módosítások voltak, az 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 már szerepel a szövegben, erről nem szavazunk külön. Először a mentesítésről fogunk szavazni elektronikusan. Lezárom a szavazást. 19 mellette, 0 ellene két tartózkodás volt. Számlák lezárásáról fogunk most szavazni. Szavazást megnyitom elektronikusan. Lezárom. 20 mellette nem volt senki ellen egy tartózkodás. Módosítók következnek. Illetve meglátják, hogy holnap, illetve nem is. Nézzük akkor most a kettesről és a négyesről szavazhatunk egyben, készfenntartással mellette ki van. Ellene Tartózkodás. Nem? még sem Jó, akkor nem blogban, bocsánat. Akkor a tran részéről kettesről mellette ki van ellene. Tartózkodás. van hagytuk. Egyes bekezdés, szóveli módosítás, de Jongó részéről. Azt hiszem a jelentéstevő egyetért ezzel a módosítása mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. Nem vagyok biztos a dolgomban, elektronikusan is ellenőrizzük, nem látszott jól, tehát az első bekezdésről szavazunk elektronikusan. Bocsánat, elektronikusan. 9 mellette 12-en ellene nem volt tartózkodás, elutasítottuk. Négyes módosító. Mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. van hagytuk. Záró szavazás következik elektronikusan. Szavazást megnyitom, lezárom. 16-an mellette nem volt senki ellene két tartózkodás. Tizenötös pont az Európai Képzési Alapítvány a következő. A Foglalkoztatási Bizottság két módosítót, a kettes és hármas terjesztett elő, ezeket beépítettünk, kettő másikat még meg kell szavazni. Most pedig szavazzunk szavazókártyával a mentesítésről. A szavazás megnyitom, a szavazás lezárom. 19 igen, egy nem, kettő tartózkodás. Még egyszer, akkor a szavazókártyával a, szám, a számlák lezárásáról a szavazást lezárom. 19 igen, egy nem, egy tartózkodás. Most jön a két módosító, amelyet a Foglalkoztatási Bizottság terjesztetelő amlokban lehet szavazni. Kérem készfeltartása mellette, ellene, tartózkodás. A két módosítót elfogadtuk. Rendben, most a záró vagy végszavazás szavazókártyával. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 18 igen, egy nem, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Most a 16-os napi rendi pont következik. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségről van szó. A Foglalkoztatási Bizottság módosítóit is megtaláljuk, 1, 2, 3, 4-es számokat, de először a mentesítésről szavazzunk kártyával. A szavazás megnyitom. A szavazás lezárom. 19 igen, 1 nem, 2 tartózkodás. Szavazzunk a számlák lezárásáról. Szavazókártyával a szavazás megnyitom. A szavazást lezárom. Az eredmény 19 igen, 1 nem, 1 tartózkodás. Most technikai módosító a hármas bekezdés elől nem kell szavaznunk, a vég vagy záró szavazás szavazókártyával. A szavazás megnyitom. A szavazás lezárom. 19 igen, egy nem, egy tartózkodás. A 17-es napi rendi pont. A Eurofound. Itt is volt az 1-es, 2-es módosító a foglalkoztatási bizottság részéről, de először is Szavazzunk a mentesítésről a szavazókártyával. A szavazás megnyitom, lezárom. Az eredmény 20, igen, egy, nem kettő tartozkodás. Most szavazókártyával szavazzunk a számlák lezárásáról, a szavazás megnyitom. Lezárom. 21 igen, egy nem, egy tartozkodás. Két módosító van, amely elkészült. A 3-as és 4-es módosítóról amblok szavazhatunk? Jó, kérem készfeltartása mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez végszavazás a szavazókártyában. A szavazást lezárom. Az eredmény 20 igen, egy nem, egy tartózkodás. 18-as napi rendi pont az Eurojust. Kettő módosító a Libe Bizottság részéről, de először elektronikusan szavazzunk a mentesítésről. A szavazás megnyitom. Lezárom. Az eredmény 21 igen, egy nem, egy tartózkodás. Elektronikusan szavazzunk a számlák lezárásáról, a szavazás megnyitom, lezárom. 21 igen, egy nem, tartózkodás nem volt. Két módosító, az egyes ötös, unblock szavazunk erről? Kettes ötös, bocsánat, ellene, mellette ellene tartózkodás, a kettő módosítót elfogadtuk, most pedig a végszavazás szavazókártyával. A szavazás megnyitom, lezárom. Eredmény 22 igen, egy nem, tartozkodás nem volt. 19-es az Európai Unió alapjogi ügynöksége. A Libe Bizottság három módosítót, az 1-es, 2-es és 3-ast készítette el. Először szavazunk a mentesítésről. A szavazást megnyitom. Lezárom. 19 igen, 3 nem, egy tartózkodás. Most pedig a szemlek lezárásáról is elektronikusan szavazunk. A szavazást megnyitom, lezárom. Az eredmény 20, igen, 3 nem, Tartozkodás nem volt. Most pedig nézzük meg az indítványt a 4-esről. A Liber négyes módosító mellette ellene tartozkodás elfogadva. Most pedig a négyes bekezdés szóbeli módosító Cornelista Jung kolléga részéről a jelentéstevő támogatja, tegyék fel a kezüket mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A zárószavazás, a szavazás megnyitom, szavazás lezárom, az eredmény 20 igen, 3 nem, tartózkodás nem volt. Most pedig a 20-as pont következik. minden évben szavazunk a GNSS ellenőrzési hatóságban. Igazából nem tudjuk, hogy mit jelent az GNSS. Szerintem nem tudjuk, de mégis szavazzunk róla. Arról, hogy mentesítést megadjuk-e. A szavazás megnyitom. A szavazás megnyitom tehát. Valami műholdas dologról van szó, azt hiszem, a szavazást lezárom. 20 igen, egy nem, kettő tartózkodás. Számlák lezárása, a szavazást megnyitom, lezárom. Az eredmény 20 igen, egy nem, egy tartózkodás. Most pedig a módosító indítvány, két szóbeli módosítás Cornelis de Jong részéről. A jelentéstevő támogatja, amlok szavazhat, szavazhatunk róla? Jó, kérem akkor. Mellette, ellene, tartózkodás, a módosítókat elfogadtuk. Záró szavazás. A szavazókártyájukkal a szavazás megnyitom. Lezárom. Az eredmény 20, igen, egy, nem egy tartózkodás. Most pedig 21-es napi rendi pont következik, az Artemisről. A mentesítésről a szavazást megnyitom. Lezárom. Az eredmény 19 igen, 1 nem, 2 tartózkodás. Most pedig a számlák lezárásáról megnyitom a szavazást. Lezárom. Eredmény 20 igen, 1 nem, 1 tartózkodás. Most pedig elektronikusan szavazunk az indítványról. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 19 igen, egy nem, egy tartózkodás. 22-es. Tiszta égbolt. Közös vállalkozás. Szobeli módosító lesz, Cornelius de Jongró, de először elektronikusan szavazzunk a mentesítésről. A szavazás megnyitom. A szavazás lezárom. 19 igen, egy nem, egy tartózkodás. Most pedig szavazzunk a szemlek lezárásáról. A szavazás megnyitom. A szavazás lezárom. 22 igen, egy nem. Tartózkodás nincs. Szobeli módosító Corneliste Jung részéről. Kérem, ki van mellette? Ellenem. Tartózkodás Elfogadtuk. Záró szavazás elektronikusan. A szavazás megnyitom. Lezárom. Az eredmény 22 igen, egy nem, tartozkodás nem volt. Most pedig a 23-as napi rendi pont az IMI közös vállalkozás. Szóbeli módosítót készített Cornelis hozzá, de először is szavazzunk a mentesítésről. A szavazást megnyitom. Lezárom. Az eredmény 19 igen, egy nem, tartozkodás nincs. Aztán elektronikusan szavazunk a szám lezárásáról. A szavazást megnyitom. Lezárom. 20 igen, egy nem, tartozkodás nincs. Szóbeli módosító Cornelis de Jong részéről a 8-as bekezdésről mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. Elvégos szavazás az indítványról. A szavazás megnyitom. Lezárom. Az eredmény 19 igen, egy ellenszavazat tartózkodás nincs. Most pedig 24-es napirendi pont. 24-es fúziós energia fejlesztési és ITER európai közös vállalkozás. Szóbeli módosító könészte Jung részéről van, de először a mentesítésről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az eredmény 20 igen, 3 nem, tartózkodás nincs a számlát lezárása elektronikusan, a szavazást megnyitom, lezárom. Az eredmény 21 igen, 2 nem, nulla tartozkodás. Szobori módosító Cornelis de Jong részéről a tízes bekezdéshez a jelentéstevő támogatja, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, zárószavazás, elektronikusan a szavazás megnyitom, Lezárom. Eredmény 19 igen, 3 nem, tartozkodás nincs. Most pedig rátérünk a 25-ös napirendi pontra, a Cezárra. A közlekedési bizottság módosítókat nyújtott be, a 3, 4-es, 6-os és 9-esek már bekerültek az indítványba, de először is a szavazást megnyitom elektronikusan a mentesítésről. Lezárom, az eredmény 21 igen, 1 nem, 1 tartózkodás. Most pedig szavazókártyával a szemlek lezárásáról. Az eredmény 23 igen, 1 nem, tartózkodás nincs. Most pedig az 1, 2, 7-es, 8-as, 5-ösről amblok szavazunk, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. A tízes módosító, a tízes bekezéshez de Jon kolléga módosítóját ki támogatja. Ellene, tartózkodás. Ezt a módosítót is elfogadtuk a záró szavazás szavazókártyával. A szavazás megnyitom. A szavazást lezárom. Az eredmény 22 igen, 1 nem, és nincs tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőknek az eddig elvégzett munkához. Most pedig, miután nagyon jól tudtunk együttműködni, 25 percet úgymond megtakarítottunk. A 25 percet rátehetjük a következő napi rendi pontra, pluszként. A következő napi rendi pont a 26-os, ez egy vita, eszmecsere. A titkárságnak szerettem volna köszönetet mondani a kiváló munkájáért. Nem szabad elfeledkeznem róluk. Nos, Revellini kolléga jelentéséről lenne szó. A tanács mentesítéséről van szó. Eszme cserét szeretnék tartani, utána nézek a dokumentumaim között, mert itt van egy levelezés. Elnézést kérek, ha most egy kicsit elhúzom az időt ezzel, de a főtitkárságtól, a tanács főtitkárságától egy írást kaptunk, egy levelet, megnézem, hol is van. Igen, helyes. Valóban bizottságként kaptunk a tanács fő titkárságától egy levelet. És a tanács mindenféle dolgot ígért nekünk, sőt küldött dokumentumokat is, többek között a pénzügyi nyilatkozatokról, 2009-es évi nyilatkozatokról, a számlák lezárásával együtt, Készült a 2009-es év költségvetéséről is jelentés, a belső auditokról is készült írás 2009-ben, de a kérdőívünkre nem válaszoltak. Március másodikán a Koreper azonban egy megállapodást írt alá, ez pedig azon kapcsolatokra vonatkozik, amelyek a parlament és a tanács között vannak a mentesítés kapcsán. Ezt a témát meg fogjuk vitatni. Rivellini kolléga kapja meg ehhez a szót. Időközben több mindenkivel tudott beszélni. Kérem, hogy számoljon be a helyzet állásáról. Köszönöm szépen, elnök úr! Én azt gondolom, hogy ma egy nagyon fontos dokumentumról vitázunk. A holnapi szavazás előtt a tanácsmentesítéséről tárgyalunk. Tudják, hiszen a szavazólistát megkapták, tudják, hogy az a szándékom, hogy a tanács mentesítését szeretném elnapolni. Három okot adtam meg erre vonatkozóan. Az én frakcióm ezt támogatta, és az első ok a következő. A tanács nem tett eleget annak a követelésnek, hogy hivatalosan és formálisan a parlament illetékes bizottságához fordulva tárgyalásokat folytatott volna vele, vagy a jelentéstevővel sem. A 2009-es költségvetésről sem volt hajlandó beszélni. A tanács, második okom, nem volt hajlandó a kérdő évünkre írásbeli választ adni, amit december 11-én 2010-ben jutatott el hozzá a jelentéstevő. A harmadik ok. A parlament nem kapta meg a tanács alapvető dokumentumait. Például a költségvetési bevételek kimerítő listáját sem kaptuk meg. Ha megengedik, nem szeretnék a mostani helyzettel foglalkozni, sem a frakcióm és más frakciók döntéséről sem szeretnék szólni, akik nem akarják megadni a mentesítést. A politikai ítélet, amelyet minden képviselő megfogalmaz, valóban lehetőséget teremt arra, hogy a mentesítést egy kicsit elodázzuk, elnapoljuk. Azt hiszem, hogy minden képviselő holnap kifejezi az akaratát. Szerintem, ami a vitát illeti, jobb lenne, hogyha a hosszú távú perspektívával foglalkoznánk, méghozzá, ha megnéznénk, hogy milyen stratégiát kell követni, más szóval, milyen follow-upot lehetne, tehát egy milyen következménye lennének a holnapi szavazásnak. Azt gondolom, hogy a bizottság ezt a, az elnapolásról szóló döntést meghozza, amiről azonban most kellene szólni, milyen szerepet játszhatnánk költségvetés ellenőrzési bizottságként. Ezt a kérdést kellene föltenni hosszú távon. Milyen kiutat találhatunk ebből az intézményi zsákutcából, amelyben pár éve már találjuk magunkat? Ha megengedik, még világosabban fogalmaznék, szeretnék lehetséges megoldásokról is beszámolni, sőt, közvéleménykutatást szeretnék készíteni, és néhány megjegyzést is tennék. Az első megoldási lehetőség. A 2008-as mentesítésben szerepel egy jogalap, amire hivatkozhatunk. Ugye abban az szerepel, hogy bizonyos dokumentumokat el kell jutatni a parlamenthez. Aztán ami a a korábbi költségvetési évre vonatkozó költségvetési eljáráskat illeti. Erről kell beszámolni, aztán éves jelentést kell készíteni a tevékenységekről és a költségvetés végrehajtásáról. Aztán éves jelentést kell készíteni a belső auditálásról. Ezeket a dokumentumokat ki kell egészíteni szóbeli megjegyzésekkel is, az életékes szakbizottságok ülésén. A második lehetőség. Ennek értelmében a tanács egy olyan eljárásnak lenne alávetve, amely megfelelne minden más intézmény esetében alkalmazott eljárásnak. Az lenne tehát a cél, a terv, hogy a parlament a tanács részéről ajánlásokat kap. Harmadik megoldási lehetőség. Nos, ez az intézményközi megállapodással lenne kapcsolatos, amely ö, több fokozatból és eljárásból állna, amelyeket be kellene tartani. Ilyen értelemben csökkenteni a mi bizottságunk hatáskörét. Pontosabban az elnökök érdekezetén, illetve az alkotmányügyi ö, bizottság esetében nem tudnánk oly mértékben fellépni, mint korábban de a tanács főtitkára március 16-án fogalmazott meg egy levelet. A tanács közölte Klaus vele a parlament főtitkárával azt, hogy a harmadik megoldás mellett teszi le voksát a tanács már mind. Tehát egy intézményközi megalapodást kívánnának kötni a tanács már mint a parlamenten. Ezt a közelmúltban elkészült dokumentumot tudomásul veszük, és dokumentumban, ami szerepel, nos hát én azt gondolom, hogy a három javaslat közül egyik sem kielégítő. Persze az a helyzet, hogy nem tudtunk megállapodni. Mégis az intézmények hírnevét és öregbítendő jó megoldást kellene találni. A parlament az eljárásokkal, amelyeket ez, ebben a, ezen a héten el kíván indítani, nem azt a központi szerepet játszaná, mint amelyet játszania kellene. Elértünk már eredményt, és ebben a tekintetben beszélhetünk egy megoldásról, amely a parlament tavalyi júniusi mentesítési indítványából adódik. Kérem a kollégákat, hogy szóljanak ehhez hozzá, és így ezt cserét folytathatunk ezzel a témával kapcsolatban és hogy a jövőben közös álláspontot képviselhetünk. A vitát követően az a feladatom, hogy az önök véleményét összegezem, aztán megpróbálok ezen vélemények alapján valamit ö, indítványozni. A külső megfigyelők lehet, hogy nem gondolják, hogy ez eléggé átlátható ez az eljárás. Persze nem lehet kizárni azt, hogy a tanácsban különleges státusz elismeréséről van éppen szó. Hogy a tanács státuszát külön értékelnék. Köszönöm szépen. Akkor nem láttam jelentkezőket, de mégis Ayla Sender asszony. Yes. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Igen, Rivellini úr jelentésével kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy megköszönöm először is erőfeszítéseit, főként, hogy megpróbált egyeztetni, illetve javítani a szöveget, a tevékenységet úgy az magyar elnökséggel, mint a többi árnyék jelentéstevővel. És ebből a vitából alakult ki az a helyzet, amelyben most találhatjuk magunkat. És én még azt is mondanám, hogy a magyar elnökség, illetve Rivellini úr előfeszítései ellenére még mindig visszalépést tapasztalhatunk a tavalyi évhez képest. A spanyol elnökség javaslatával kapcsolatban kialakult egy helyzet, ahhoz képest most talán egy lépéssel hátrébb kerültünk különböző módok, eljárások miatt, amelyek nem voltak igazán formalizáltak, de legalább kaptunk válaszokat azonban ebben az esetben nehéz elismerni, hogy ezt az együttműködést nem sikerült megvalósítani. Ezért tehát üdvözlöm és remélem, hogy ebben a szakbizottságban is felmerül a mentesítés jóváhagyásának elhalasztása. Azt hiszem, hogy most kritikus pontba érkeztünk, főként azért, hogy megpróbálhassuk a végleges differenciálást kieszközölni, hiszen a Európai Parlament szerepe pontosan az, hogy döntsön a mentesítésről az egyes intézmények, szervezetek esetében, és a tanács is ezen intézmények, ezen alanyok részét képezi. Ezzel együtt a döntés teljes mértékben és kizárólagos módon az Európai Parlament feladatkörébe tartozik. Ezért tehát nagyon fontos, hogy az elhalasztást, az elnapolást megvalósítsuk és ragaszkodjunk ahhoz, pontosan azon okok miatt, amelyeket Rivellini úr is említett, kompromisszumos indítványai természetesen támogatva, hiszen meg kell várni, hogy választ adjanak a parlament kérdéseire, hogy a parlament rendelkezésére bocsássák azokat a dokumentumokat, magyarázatokat, válaszokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy meghozhassuk a mentesítésről szóló döntésünket. És természetesen mostantól a plenáris ülésig pedig el kell döntenünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen helyzetben vagyunk, és hogy még idén meg tudjuk hozni a döntésünket, a mentesítés jóváhagyásáról a tanács esetében. Azt hiszem nagyon fontos elismerni azt is, hogy a feladatai betöltésekor a tanács nem csupán adminisztratív kiadásokkal dolgozik, itt nem lennének egyébként különösebb problémák, hanem egyéb kiadások és operatív kiadások is léteznek, és természetesen ezek is részét képezik az Európai Unió költségvetésének, így módon pedig a mentesítés jóváhagyásának tárgyát képezik. Ez szokásos egyébként valamennyi intézmény esetében. Azt gondolom, hogy fenntarthatjuk azt, hogy ezt a mentesítést úgy tegyük meg, úgy végezzük el, ahogyan azt a több intézmény esetében is, és kivételes helyzetben vagyunk a parlament és a tanács közötti kapcsolat miatt, azonban nem szabad abnormális helyzetbe kerülnünk ezen vitás ügyek miatt. Természetesen én támogatom az elnapolást és az összes kompromisszumos indítványt, amelyet javasolt Rivellini úr, ugyanis ez csak megerősíti, javítja a helyzetet, és azt hiszem, hogy egy többségi támogatásra is számíthat majd. Köszönöm szépen. Dank u wel. Köszönöm. Gájer úr. Köszönöm, elnök úr. Most egy kicsit össze vagyok zavarodva. Itt az előttünk lévő levélváltás okai miatt. Hiszen az én véleményem szerint a szakbizottság álláspontját szerintem elégséges módon tisztáztuk, és pedig annyira elégséges módon, hogy nem világos számomra, hogy mely alapon a parlament főtitkára az intézmény közi megállapodás opcióját említi. Miért? Azért, mert pedig úgy értettem a szakbizottságunk álláspontját, hogy azt a kérdést, hogy a parlament a tanács költségvetésének mentesítési hatósága, amelyek nem kétségesek. Hogyha ez így van, akkor felteszem a kérdést, hogy miről tárgyalunk. Hiszen az intézményközi megállapodás az elnökű konferenciájának a reszortja. És az más eredményeket hozhatna. Egyszerűen nem értem, hogy milyen eredmény várható, ebben a bizottságban. Ki támogatna egy ilyen eredményt, és hogy ezért mi mit kapunk? A bizottság álláspontja viszonylag tiszta, a szerződést egyértelműségében úgy értelmezzük, hogy a mentesítés tekintetében a parlament a kompetens hatóság, a tanács, a kölcsönösség szeretné, ezt visszautasítottuk. Tehát, hogyha intézményközi megállapodás lenne a jogalapunk, akkor nem tudom elképzelni, hogy mi lenne benne más, mint a szerződésben. Az egy krachtige opmerking. Ez egy nagyon markáns megjegyzés volt Hácimákákis képviselő. Köszönöm, csatlakozom Gájer úr véleményéhez, éppen ezért az elnapolás mellett, lándzsát, és nem a mentesítés mellett. A általunk felvetett kérdéseket nem válaszolták meg. Az egyetértési memorandum a koreperrel nem elégít ki minket, szerintem pedig vissza esünk a legutóbbi megbeszélésünk mögé, amelynek jelentéstevője Söndergaard úr volt. Tehát szerintem csak is elnapolhatunk. Ami a tanács követelését illeti, vizsgáljuk meg részleteiben. Tehát nem lehetünk pápábbak a pápáknál, pápánál. És nem zárkózhatunk be. Ezt nem tehetjük. Azonban annak az előfeltétele, hogy tárgyaljunk egy világos tisztázása annak a kérdésnek, hogy ki felelős ahogy Gájer úr mondta, hogyha a tanács ezt kétségbe vonja, akkor szerintem nekünk és az előadónak is a, kett, a ügyrendünk 265-ös cikkét alkalmazunk, és az Európai Bíróságnál panaszt teszünk. Amennyiben a tanács kételkedik mentesítési kompetenciánkban, akkor kapcsoljuk be a bíróságot. És az Európai Bíróság megvizsgálhatja a 265-ös cikk alapján, hogy milyen helyzet. Sajnos a tanács nem előre lép, hanem hátra. Köszönöm. Eh, Jorgo, Gressle? Jorgo, Gressle asszony? Szerintem, hogy a tanácssal mit tegyünk? Nyilvánvalóan elhalasztjuk a mentesítést. De a kérdés az az, hogy hogyan tovább. Meglepődtem, hogy múlt csütörtökön milyen levélváltásra kerül sor a főtitkárságunk és a tanács között. Nem is értem. Úgy gondoltam, hogy lehet az én szerény angol tudásom az oka, és sajnálom, hogy nem figyeltem jobban az angol órán az iskolában. De igazából pénteken felhívtam a főtitkárt, és azt mondta nekem, hogy ez a két javaslat, hogy vagy elfogadjuk azt, amit a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság mond, vagy pedig, és ez tovább tart, a kölcsönösségről tárgyalunk. Ez volt igazából az ajánlat. És a tanács pedig az intézményközi megállapodást választotta. És természetesen támogatom Jens Geyer véleményét, hiszen csak nyertesként jöhetünk ki az ügyből. Tehát amennyiben a házunk zsarolható, akkor az kiderül, tehát csak nyerhetünk. Azonban szeretnék egy szóbeli módosítót is benyújtani. Tehát amennyiben intézmény közi megállapodáshoz ragaszkodik a tanács, akkor véleményünk szerint erre nincsen szükség. Amennyiben mégis lesz egy ilyen, akkor nyilván olyan dolgok lesznek benne, amik nem tetszenek nekünk. Emlékezhetnék még egyszer arra, hogy a tanácsnál óriási érdekkonfliktus van. Hiszen a tanács a mezőgazdasági költségvetések 80%-áról is dönt. De mi is zsarolhatók vagyunk, és nem hagyom magam zsarolni. De tisztáznunk kellene holnap, éppen ezért megpróbáltam az öt azt az ötletet népszerűsíteni is, hogy itt a nyolcas szóbeli módosítónál teljesen mindegy, hogy ezt hova tesszük, tehát, hogy ebben az esetben tisztázzuk, hogy nem tartjuk szükségessé az intézményközi megalapodást, hiszen egy teljesen normális eljárás szeretnénk. Velle főtitkárnak na hálás vagyok. Mert szerintem nem kell fáradozni külön megalapodásokon. Nem tudom, hogy mennyire jutunk ezzel de szerintem a tanács és a többi intézmény soha nem tett semmit. És most hirtelen kezdeni akar valamit a parlamenttel, és ez szerintem nem tisztességes. Mi csak azt akarjuk, hogy a tanács fogadja el azt, amit eddig is tettünk. Semmi külön játékot nem akarunk. Szerintem pedig eh, ebből ne engedjünk. Teljesen mindegy, hogy eh, mi van, a, tör, a történetből nem jövünk ki jól. Tehát szerintem ne is közvetítsünk rossz üzenetet kívülre. Köszönöm. Köszönöm. Éppen eh, azt mondta, hogy sajnálja, hogy nem figyelt mindig az iskolában. El sem tudom képzelni, hát mindig nagyon jól figyel, legalábbis itt a bizottságunkban vagy a parlamentben. Tehát szerintem ezt senki nem vonná kétségbe. nem hinném, hogy szükségünk lenne egy módosítóra az intézményközi megállapodás tekintetében. Ez egy teljesen új elem a vitában. Nem tudom, hogy valaki szeretne hozzászólni Ayala Sender asszony, ha nem, akkor a, igen, de Ayala Sender asszony után az előad. Én is szeretném elmondani, hogy a Gressle asszony javaslata teljes mértékben új. A nyolcas pont, tehát az a kompromisszum, amelyet Ribellini úr javasolt, tehát, hogy ugyanazt a megközelítést kell alkalmazni, mint a többi intézményi, teljesen egyértelmű, hogy az intézményközi megállapodás itt világosan fogalmaz, és nem tudom, nem értem, hogy miért elleneznék, hogyha Klaus Welle úr máshogyan tárgyalt, és aztán pedig rohanunk, hogy valamilyen új módosító indítványt beterjesszünk, természetesen én szívesebben meghallgatnám Veler urat, hogy tudjam, hogy a, módos, hogy a megállapodás miért olyan, amit ő javasolt. Ezen a témán egyébként azt hiszem, hogy nagyon jól dolgozott, de nem, egyszerűen nem értem, hogy most így hirtelen, pedig akkor miért kell kerekperec megmondani stratégiánkat a tanácsnak intézményközi megállapodás köt minket. Természetesen itt a szakbizottságban semmilyen módon nem avatkozik be szerepünkbe. Én sokkal jobban örülnék neki, hogyha illetve sokkal jobban örülnék, hogyha nem ez történt volna, hogy itt most egy nappal a szavazás előtt egyszer csak előállnak egy teljesen új javaslattal ha a főtitkárunk azt mondja, hogy, vagy azt gondolja, hogy ez valamiért jó megoldás, hát akkor én szívesen meghallgatnám őt is, hogy most akkor miért döntött úgy, ahogy Rivellini úr és jó magam megállapodtunk valamiben, mégpedig abban, hogy ugyanúgy bánunk a tanácssal, mint a többi intézménnyel, úgyhogy teljesen világosan meg kell mondanunk, hogy miért akarjuk az intézményközi megállapodáshoz tartani magunkat, nem szabad bezárnunk semmilyen ajtót magunk előtt. Sowieso, er is eventjes tijd. A stemming is Igen. Holnap van a szavazás, Gressle asszonynak természetesen joga van szóbeli módosítót benyújtani. Ez képviselő joga? Addig még egy kis időnk van, még a néppárton belül is meg lehet nézni, hogy mit csinálunk ezzel. Gressle asszony szeretne reagálni, vagy adjuk át a szót a előadónak? hogyha a hagyományos eljárást akarjuk, két lehetőségünk van. Vagy a hagyományos eljárás, vagy az intézményközi megállapodás. Ez a levélben benne van. Én a hagyományos eljárást támogatom, mert most mit akarunk igazából? Mit akarunk az intézményközi megállapítással? Tehát szerintem itt csak is a hagyományos módszert alkalmazhatjuk. Hiszen abban nincsen intézményközi megállapodásra szükség. Azt szeretném, hogy ezt kidomborítsuk. Teljesen normális eljárás szeretnék a tanácssal. Én nem fél mondatokon szeretnék vitázni itt az elkövetkezendő fél évben, és szerintem ehelyett azért mást is csinálnánk. Vagy köthetünk egy gentleman's agreementet, hogy igazából nem csinálunk semmit, nem ír rossz a másiknak, lehet, hogy ebben reménykedik a tanács. De igazából engem nem érdekel ez a dolog. Én arra hajlok, hogy egy ilyen mondatot még hozzáfűzünk, hogy tisztázzuk, mit akarunk. Tehát szerintem ugyanaz a célunk itt a házban. Tehát szerintem állapodjunk meg, de hogyha nem állapodunk meg, akkor ki is várhatjuk, hogy mi lesz. Kolléga Revelini? Most Revelini kolléga kap szót. Úgy gondolom, hogy ezekben a kérdésekben mindig meg kell néznünk, hogy az ő a pohár félig tele van, vagy félig üres. Ez a vita már hónapok óta zajlik. A parlament központi szerephez jutott. A tanácssal pedig megértettük, hogy az összes frakció ugyanazon a véleményen van. Tehát azt szeretnénk, hogy a tiszteletben tartanánk a parlament új illetékességét. Erre megkaptuk ezt a levelet. És ennek az az eredménye, amelyel senki sem elégedett ma. A szavazás és a holnap érdekében folytatott egyeztetések az összakaratunkat fejezik ki, parlamenti képviselői akaratunkat. A vitában természetesen be kellett mutatnom a három lehetséges megoldást is. Más nem nagyon van. Hiszen három megoldás van, hogy a válságból kijussunk. A holnapra benyújtott módosítók igazolhatnák Gressle asszony állítását, hogy miért ez a pozíciónk. Holnapig van időnk, hogy elgondolkozzunk, nyugalomban, azonban az igazságot nevén kell nevezni. Különben elfelejtjük, hogy az elmúlt hónapokban mit értünk el. Az igazság az, hogy az összes képviselő álláspontja, ami akaratunk az, hogy a parlamentet a többi intézmény tartsa tiszteletben. Ennek az az eredménye, hogy a tanácstól konkrét eredményekre van szükségünk. A főtitkárság és a többi intézmény pedig megkísérli azt, hogy máshogy legyen. De nem engedhetjük ezt meg, hiszen határozottan kell cselekednünk, határozottnak kell lennünk, és így kell védenünk intézményünket. Azonban mindig meg kell hallgatni a másikat a meghallgatás kultúrájának is erősnek kell lenni az oldalunkon. Ugyanúgy, mint azok az előjogaink, amelyekkel most élni szeretnénk. Holnap a szavazásig azonban nyilvánvaló ez a dolog, ma pedig a módosítóról vitázunk, de esetleg Ajala kolléganő is támogathatja ezt, utána pedig vállalhatjuk azt, amit mindenki mondott. Köszönöm szépen! Vannak még kollégák, akik szeretnének ehhez reagálni, felszólalni. A tanács képviselői is itt voltak, úgy gondolom, hogy mindent hallottak, és gondolom mindent meg is értettek. Látják, hogy szakbizottságunk eltökélt. Holnap a 30-as pontban szavazunk a mentesítésről. Akkor most áttérünk a következő napirendi pontra, ez pedig eh, a 27-es napi rendi pont. Ez eh, roppant lényeges. Hiszen ez a 2010 per 815-ös. És eh, itt az unió éves költségvetése alkalmazott a pénzügyi szabályokról van szó. Itt december 22-i javaslat. Ayla Sender, ügyrendi eh, Azt láttam, hogy szavazni fogunk közvetlenül, hogyha jól látom, a többi intézménynél is fogunk szavazni a tanácsról, és szeretem volna, hogyha legalább egy kicsit tájékozódnánk Ribellini úr részéről, hogy illetve tájékoztatni szeretném Rivellini urat, hogy a Gazdasági és Szociális Ügyek Bizottságában hogyan zajlik a szavazás, ugyanis holnap lesz ez a szavazás, és muszáj a témáról beszélni, nem tudom, hogy erre van-e lehetőség. oké. De szerintem rendben van, megtetjük holnap. A szavazás előtt közvetlenül. Akkor fogunk a Európai Gazdasági Szociálisról beszélni. De igazából legalább fél óra időnk van még plusz. Tehát másfél óránk van a Gressle jelentése. Valószínűleg 90 perc az túl sok is. Tehát 17 óra 30-ig valószínűleg még szünetet is tartunk, és akkor esetleg az Európai Gazdasági Szociális Alapokról is beszélhet. Tehát akkor most beszéljük meg a 27-es pontot. Igen, szerettem volna már felvezetni az anyagot, meg is teszem, és akkor utána ön kap szót. És akkor meglátjuk, hogy mennyit beszélünk majd erről. Tehát említettem, hogy ez a nagyon lényeges bizottsági javaslat, amelyről ma szeretnénk még cserélni. Olyan dokumentum, amely a bizottság két korábbi javaslatát helyettesíti. Rivellini úr és Gressle asszony két munkacsoportot alapított, ez a két munkacsoport elég gyakran találkozott is, hogy előkészítsék ezt a fontos anyagot. Ez az ügyrendünk 51-es cikke alapján zajlik, tehát a Költségvetés és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság illetékes. A Költségvetési Bizottságban április 13-14-én szeretnének eszmecserét tartani, és a mi bizottságunk képviselőt is meghívták erre. Azonban most uh, Rivellini urat kérném meg, uh, aki a költségünk előadója, hogy uh, mutassa be a dokumentumot. Ki szeretne még hozzászólni? Utána természetesen Gressle asszony, hiszen ő társelőadá, társelőadó. Tehát most Rivellini úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Arról a dokumentumról fogunk most beszélni, ami tulajdonképpen a pénzügyi szabályok, illetve a költségvetési rendelet reformjára vonatkozik szerettem volna, hogyha Gressle asszonynak is megadnánk a megfelelő időt és lehetőséget, hogy magyarázza meg a legfontosabb változásokat. Ezért tehát csak a fő témákat fogom megemlíteni most, és igyekszem a lehető legrövidebben fogalmazni. Tehát próbáljunk meg a pénzügyi eszközről szólni. Itt most a munkadokumentumra gondolok, ebben konkrét adatok is vannak. Az általános fogalmazásban talán tudják, hogy a kérdéses javaslat, ami a 0815-ös, erről már tavaly decemberben is volt egy vita. Ez a Lisszaboni utat követi, és különböző módosításokat tartalmaz, tulajdonképpen a 200 cikknek nagyjából a felét módosítja. Ennek a határozatnak, ennek az igazságos döntésnek az eredményeként, amelyel egyébként magunk is egyetértünk, az Európai Parlament teljes mértékben gyakorolhatja együtt döntési hatáskörét, ami a költségvetési rendeletet illeti. Nemrégiben szereztük meg ezt a hatáskört a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően. A munkacsoportban számos ülés találkozót tartottunk. Szerettük volna, hogyha az új koncepciókat sikerül megmagyarázni, amelyeket a bizottság szeretne bevezetni az új költségvetési rendeletbe. Tehát témák szerint, ügyek szerint közelítettük meg ezt a munkát. Az első az alapváltozás, a rendszer szempontjából, ami a mentesítés jóváhagyását illeti, hogy figyelembe vegyük a parlament követeléseit, aztán pedig a elfogadható hibahatár, a bizottság jövőbeli hatásköre az unió költségvetését illetően, főként ami a különböző jelenlegi mentesítési modalitásokat illeti illetve az új közvetlen, illetve közvetett mentesítés jóváhagyást. A költségvetés jóváhagyásával kapcsolatban az Európai Beruházási Bank, illetve más intézmények jövőbeli szerepét is figyelembe vesszük. Pénzügyi eszközök koncepciója a bizottság javaslatában, ahogyan az először szerepel, illetve az EBB, illetve más pénzügyi szervezetek jövőbeli szerepe. Aztán pedig a bürokrácia megszüntetése a beszerzés és uniós finanszírozás területén. Hatos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok abból a célból, hogy a bizottsághoz kerüljenek át a költségvetési rendelet módosított végrehajtási szabályaira vonatkozó javaslattétel tekintetében az eljárások és átruházott hatáskörök. Egyes általános felvetések megkövetelik, hogy további magyarázatot is fűzzünk ehhez. Talán megértik, hogy azok a témák, amelyekkel most foglalkozunk, nagyszámúak és bonyolultak is. Ezért tehát néha csak költségvetési tengelyen rendelkeznek, azonban egyes esetekben pedig költségvetés ellenőrzésével. Az elmúlt korábbi üléseken már beszéltünk az elfogadható hibahatárról, elfogadható hibakockázatról. És talán önök jobban is ismerik ezt, mint én a bizottság javaslatában egy kicsit felületesen foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Számos probléma merül fel azonban, a munkadokumentumban ezeket el is magyarázzuk. Nem szerettem volna részletekbe bocsátkozni, de elmondanám, hogy az Európai Számvevőszékkel egyetértésben a jelentéstevők szeretnék a bizottság módosi, javaslatát módosítani, annak érdekében, hogy az elfogadható hiba kockázatnál egy új eszköz alakuljon ki, és az administratív ellenőrzési rendszerek költségeit más szemszögből közelítsük meg. Lebontva a tagállamokra. Így módon a bizottság programok végrehajtását, illetve különböző módszereket ezzel kapcsolatban végre tudja hajtani, egyszerűsíteni tudja ezeket a programokat és a többi. Tudatában vagyunk annak, hogy nagyon nehéz az igazolásnak, az ellenőrzésnek a, a létrehozása, hogyha azt alapokra, illetve tagállamokra bontjuk le. De olyan helyzetekben, mint a jelenleg, ilyen nehéz helyzetekben megfelelően kell megközelíteni ezeket a problémákat. E, nyilván megértem a bizottság szolgálatainak aggájait ezzel kapcsolatban. Az illetékes biztos kabinetje is felvetette ezeket. Azonban azt gondolom, hogy lehetséges a megállapodás. A pénzügyi eszközök használatával kapcsolatban szigorra van szükség. Most pedig eh, áttérek arra a témára, amelyet az elején említettem meg, a pénzügyi eszközről. Itt egészen pontosan részleteiben szeretnék ezzel foglalkozni. A bizottság javaslata elsősorban két cikkre vonatkozik, a 130 as és a 131-esre, illetve a végrehajtási modalitásoknál három cikkra, a 30C, illetve a 39 és 139-es. Ahogyan a 130-as cikk is említi a költségvetési rendeletben, olyan intézkedésekről van szó, amelyek pénzügyi támogatási eszközök, ezek a költségvetésben szerepelnek, ezekkel stratégiai célokat kívánunk elérni, itt különböző garanciákat, kezességeket említ, és különböző kockázati eszközök is szerepelnek ebben. A pénzügyi eszközök gyakorlatilag mindig több éves programok, a bizottság pedig európai kötelezettségvállalásokat szeretne kiadni ahhoz, hogy projekteket finanszírozzon. Ezek a projektkötvények, a project bonds. Az EBB csoportja pedig felelős lesz azért, hogy ezeket kiadja, illetve ezeket kezelje. és a különböző közbeszerzési eljárásoknál is hatáskörrel rendelkezik majd. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon helyén való, különböző pontosításokra lesz majd itt szükség a garancia ellenőrzésével kapcsolatban. Azonban kiadni a végrehajtást valamelyik leányvállalatnak saját felelősségük alatt az Európai Parlament közreműködését nem szabad, hogy érintse. Ugyanis az EBB teljesen független intézkedéseket alkalmaz. Itt vagy ö, tulajdonképpen egy ö, kötelező és elkerülhetetlen lehetőségről beszélünk. Ezeket a felhatalmazáson alapuló aktusok esetében határozzák meg. Úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy megerősítsük jelentős mértékben ezeket a javasolt intézkedéseket, hiszen észszerűsíteni kell a tagállamokban alkalmazandó intézkedéseket a tagállamokban, illetve az egész Európai Unióban egyaránt garantálni kell az Európai Parlament számára, hogy a végrehajtási időszakban is megfelelő szerepet kapjon, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse politikai prioritásainak megvalósítását. Nem szabad csupán az EBB-re hagyatkozni. Jól lehet a szerződésben egyértelműen meghatározzák annak rangját és szerepét. megfelelő jogalappal kell rendelkezni a végrehajtással kapcsolatban. A végső tulajdonképpen a záró gondolataim ezek lennének. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatai arra vonatkozóan, hogy olyan eszközöket használ, amely a pénzpiacokat is bevonja, mindenképpen előnyös lehet, főként a jelenlegi gazdasági konjunktúrában. Különböző tagállamok a válság miatt rendkívül magas eladósodással rendelkeznek. Ezért tehát újra kell dimenzionálni a forrásokat, és a multiplikátor hatás pedig ezen eszközök használatából fakadhat, ez tulajdonképpen nem csak az Európai Uniós gazdaság számára lehet hasznos, hanem ez lenne az egyetlen kézzelfogható lehetőség arra, hogy az Európai Unió hiteleinek növelését kieszközölhessük. Azt gondolom, hogy részletekbe kell bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy ez milyen kihatással lesz a pénzügyi tervre, a pénzügyi kormányzásra. De most pedig akkor Gressle asszonynak fogom átadni a szót, aki talán a fennmaradó aspektusokat meg tudja nekünk részletesen magyarázni a közvetlen és közvetett mentesítéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Gressle asszony jelentéstevő asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Révüléni kollégának és minden kollégának, aki itt van. Három percre volt szükség ahhoz. Három perc után már mindenki kiment a teremből, miután három percig beszéltünk a költségvetési rendeletről. Mindig ugyanazok vannak itt, egy, van itt egy költségvető klub, amelyet létrehoztunk, de hát azt hiszem, hogy szurkolótábor nélkül is lehet talán működni. Mi valóban irigykedünk a tanácsra, mert ott mindig 26-an ülnek az asztal körül, és nem mehetnek ki a teremből. Nos hát, mi valóban nehéz helyzetben vagyunk, mert csak részben stabilak a szövegek. A szövegek mindig átalakulnak, változnak, és amikor éppen megállapodtunk egy verzióban, akkor abban biztos lehet, biztosak lehetünk, hogy új szöveg kerül elő, új módozat, ő, új változat. Ugye van egy non-paper, a szemináriumot követően készült, a bizottság szemináriumát követően, ez a szeminárium nagyon jó volt, amit a bizottság rendezett, nagyon is sokat segített. Van egy non-paper a pénzügyi eszközről, a delegált jogi aktusokról és közös igazgatásról ami az pénzeszközök igazgatásának a kérdését illeti. Az PPP, tehát a magán és a közszféra partnerik programjai. Riveleni kolléga és nem vagyunk ez ellen, de a kérdés az, hogy hogyan valósítsuk meg. Mind a két modellnél, mind ugyanúgy, mint a delegált jogi aktusoknál, arról van szó, hogy a parlament nem tudja befolyásolni a végrehajtás módját. A mostani PPP-k mind a tanácsi rendeleten alapulnak, például a kutatási joint undertaking, tehát a kutatási közös vállalkozások ilyenek. Föl kell tenni a kérdést, ha akarjuk, hogy akarjuk. Kérem szépen, nem arról van szó, hogy ellene vagy mellette vagyunk, hanem hogy hogyan. Ami a megosztott pénzeszközök igazgatását illeti, talán itt a legnagyobb a káosz, két sávon haladunk. Egyrésztről az átdolgozott bizottsági javaslaton dolgozunk, ez egy non-paper, ahol azt a kérdést tesszük fel, hogy a bizottság milyen szerepet játszik az akkreditáció kapcsán. Ha az akkreditációt a bizottság hajtja végre, akkor nehézé válik a helyzet, mert a bizottság arról biztosított minket, hogy nem képes erre. Hát sajnos, ha a bizottságra bízok, akkor nagyon későn kezdődnek a programok. Ezt nem akarjuk. Abban állapodtunk meg, hogy kockázatelemzést kérünk, illetve megadjuk a tagállamnak a lehetőséget, hogy a bizottság által kivizsgáltassa a rendszerét. Tehát kérünk egy saját kockázatelemzést, néhány szakértőt. Bulgáriára gondoltam, de nem hangzott talán így el. Úgy gondolom, hogy a bizottság saját érdeke az, hogyha ránézne egy kicsit erre az egész programra még előzetesen. Ezt a lehetőségét szeretnénk bevezetni egy tagállam kérése nélkül is. Aztán a régi 53 per B tervezetén dolgozunk, ahol azon gondolkozunk, hogy a tagállamok valóban nem akarnak semmit elérni, minden, minden úgy marad, ahogy akarják, de nem maradhat minden úgy. De úgy gondoljuk, az eddigi rendszereken javítani kell. A kérdés az, hogyha kell javítani, akkor hol? A bizottsági szemináriumnál az a kérdésem, arra a kérdésemre, hogy hol lehetne változtatni, a tagállamok hatóságai részéről legalább 42-en voltak jelen, és senki sem válaszolt a kérdésemre. A kérdés az, hogy mi a helyzet a hiba százalékkal, ott is szeretnénk előrelépni. A legnagyobb káosz továbbra is a pénzügyi eszközök területén uralkodik. A Rivellini kolléga már beszélt erről. A bizottsági non-paper azt mondja, igazából csak azt tisztázza a 130-as cikkeiben, hogy a kamat támogatású kölcsönök, nos hát azt szerettem volna, hogyha kamattámogatású hitelnek neveznénk, ne nevezzük pénzügyi eszköznek, mert ez alatt mindenki más gondolhat. Ha kamattámogatásos rendszer, akkor mondjuk ezt ki. Eddig legalábbis úgy volt, hogy ezek a kamattámogatások támogatások, ha egy tagállam rendelkezik így, akkor el kell menjen Brüsszelbe, és engedélyt kell kérnie, ha ilyet vezet be. Ha a bizottság maga teszi, akkor nincsen probléma. Tehát a bizottság nyugodtan ö, jóvá hagyhat ilyen kamattámogatási programokat. Az nem, nem fogadható el, hogy Brüsszel másként, más mércében méreti magát, mint a tagállamok. Így módosítót akarunk ehhez beterjeszteni. A 131-es cikkelyben átfogó módosító indítványokat fogalmaztunk meg azon kritériumokkal kapcsolatban, hogy hogyan lehet bevezetni, illetve elosztani a pénzügyi eszközöket. A pénzügyi eszközöket sosem határoztuk meg, mik azok tulajdonképpen, nem tudjuk. Jó lenne, ha meg tudnánk határozni, hogy mi az, hogy pénzügyi eszköz. Az, hogy nem határozzuk meg a pénzügyi eszköz miben létét, már is rossz érzéssel tölt el. Jó lenne, ha meghatároznak, hogy mi is az a pénzügyi eszközöknek a megfelelő kezelés elveinek meg kell felelnie, az arányosság, a diszkriminációmentesség, ezek nagyon fontos elvek, amelyek öm, jelen vannak a pénzügyi eszközöknél. Azt itt van fantáziám, el tudom képzelni, hogy mi lehet a pénzügyi eszköz, éppen ezért jó lenne, ha... Hát ezek az elvek, ezek nem kielégítőek, ez kevés új feltételeket kell a bizottságnak javasolnia, ugye az EU többletértéket, a bevetési keret, úgynevezett szuboptimális piaci helyzetekben lehet ilyen támogatást nyújtani, a multiplikátor hatásról is szólni kell, és a közigazgatási hatóságok szervek közös érdekét kell szolgálnia, például az Európai Beruházási Bank közös érdekét is. A pénzügyi eszközök úgymond pántlikázott forrásokként kell, hogy visszakerüljenek, ha nem kerülnek felhasználásra. Nagyon fontos a pénzügyi eszközök átfogó definiálása, várjuk ezt az átfogó definíciót. A mai napig, ugye kevés időnk van, mert a hónap végéig le akartuk zárni ezt a dossziét. Kísérletet teszünk arra, hogy meghatározzuk a legnagyobb kockázatokat, szeretnénk eljutatni ezeket az információkat a költségvetési és mentesítési hatóságoknak, szeretnénk, ha közé tennék a közigazgatási költségeket, és szeretnénk, ha rendszeres csere lenne a szakbizottságok között. Azt is akarjuk, hogy a közpénzekből harmadik fél számára ö, nyereséget ne osszanak szét. Nem világos továbbá, hogy mit tegyünk a pénzügyi eszköz és a PPP közötti átmenetről. A PPP-k pénzügyi eszközöket kell kapjanak, és ez a nagy fekete doboz számomra, mert a PPP-knél van egy pár különleges újítás. A PPP amely európai jog hatáskörébe tartozik, és ahol a költségvetési rendelet is érvényes. Nos hát Három fajta PP-ről, PPP-ről van szó, olyanokról, amelyek a 187-es cikkeire alapulnak, vannak a sui generis PPP-k, amelyek egyéb jogi aktusokon alapulnak, és van a tagállamok magánjogára hivatkozó, vagy magánjogi előírásain alapuló PPP. Nos, hát mondjuk a Spanyolországban létrehozunk egy KFT-t, és a bizottság benne ül az igazgató tanácsban, mint részvényes, vagy társasági tulajdonos. Tehát egy olyan európai állami kapitalizmus alakul ki, amelyet nem tudtam volna elképzelni a berlini fal leomlása óta. Azt hittem, hogy vége van ennek. Ugye a kutatási politika nemzeti szintre visszautalása is egy érdekes jelenség. A bizottság egy európai testület elmegy egy tagállamba, és nemzeti ö, törvényeknek veti alá magát. Tehát itt az itt ezzel kapcsolatban, ezzel a numerával kapcsolatban több mint egy kérdésem merül fel. Mi persze hajlandóak vagyunk átfogó könnyítéseket bevezetni az európai modellek számára. Az egyik egyetlen európai modell tanácsi rendeleten alapuló modell. Ezt a, ez a tanácsi rendelet, ez elfogadható, könnyítéseket kell öm, bizonyít, biztosítani, a költségvetési rendelettől eltávolodva. Látni szeretnénk az eredményeket és az eredményekről szóló jelentéseket. Nem szeretném, ha nemzeti szintre utalnák vissza mindezt, és a tanács pedig spanyol, német, lengyel, vagy román, vagy bolgár jog szerint gyakorlatilag el kellene, hogy járjon. Miért vagyunk mi európai törvényhozók, ha ilyesmit elfogadunk? Hát szerintem zárjuk be a boltot, és adjunk nagyobb is a tagállamoknak. Hát nem valami fényes a bizottsági javaslat ezen a ponton sem. Sok szónak sok az alja, itt ennyit mondanék. Köszönöm szépen, most pedig Ayala Szender asszony jelentkezett, illetve Gájer úr is. A bizottság, nem tudom, hogy esetleg szeretne részt venni a vitában, kérdezem a bizottságtól, vagy csak hallgatni kívánnak. Önökre bízom. Ha van véleményük, szót kérnek, meg is kapják. Ha nem, akkor most megadom a szót. Mert két népáti kolléga beszélt, akkor azt mondanám, hogy Gájár úr kapja meg a szót utána pedig Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! És szeretném megköszönni az előadónak is. Revellini és Kressle képviselőknek. Az egész eljárással szimpatizálunk, természetesen szociáldemokrataként, itt az Európai Parlamentben. Szeretnék néhány megjegyzést tenni ahhoz a témához, amelyet a bizottsághoz intéz az előadó. Az előadótól kérdezném tehát. Értem, hogy nehéz az, hogyha nem stabilok a szövegek, hogyha a vita folyamat ugyanígy nem stabil, akkor nagyon nehéz eredményeket elérni. Ezen alapon felteszem magamnak a kérdést, hogy az az időterv, amelyet betervezett, az tartható, vagy inkább rakjunk oda egy kis kérdőjelecskét, vagyis igazából a bizottságnak nincsen kész véleménye, de a hónap végére a dokumentumokat le kell zárni. lenne az akkreditációhoz egy tartalmi kérdés, de az be kell vallanom, hogy túl keveset olvastam eddig. Eddig úgy értettem, hogy vannak menedzsment ellenőrzési rendszerek, vannak bizonyos feltételek, ezeket a bizottság ellenőrzi, hogy képesek-e funkciókat betölteni, és ezután a számbevőszék pedig próbaként ellenőriz, és így születnek meg az eredmények a német nyelvhasználatban ez lehetne akkreditáció. Hogyha a bizottság ezt így elfogadja. Azonban, ahogy a vita most alakul, az alapján úgy gondolom, hogy a tagállamok valami más szeretnének. Hogyha valami más szeretnének a tagállamok, akkor ezt szeretném feketén-fehéren hallani, hiszen ezzel a rendszerrel elégedett vagyok, és hogyha van egy olyan gyanú, hogy a tagállamok valami mást gondoltak ki, akkor elképzelhető, hogy kevesebb lesz az ellenőrzés. A bizottságtól is megkérdezném, hogy hogyan ítéli meg ezeket az akkreditációs forrásokat, és azt is, hogy nekem, parlamenti képviselőnek milyen előnyeket kellene itt felismernem. Szerepet játszhatott ez ebben a szemináriumban. Nagyon fontos fogalmak tűnnek itt fel, van itt egy regionális bizottság, itt olyan fogalmak tűnnek fel, amelyek számomra nem érthetőek itt, mint költségvetés ellenőrzési szakbizottsági tag. De elképzelhető, hogy a regionális bizottság mentesítéséhez szükséges ezeket megértenem, de pillanatnyilag nagyon áttekintetetlenek ezek a fogalmak. Inge Gressle azt mondta, hogy javítani kell a rendszereken. Igaz? Nem tudom, hogy az akkreditáció ezt mennyiben segítheti elő. Kicsit meglepődtem, illetve nem is voltam nagyon meglepve, hogy a tagállamoktól azt hallottam, hogy elutasították itt a megosztott menedzsment koncepcióját. Hiszen kolléganő kollégák, ezt valahogy nagyon egyszerű módon kellene megoldani, hiszen minden köztisztviselő, és most az észak vesztfáliai adminisztrációra gondolok, tehát minden köztisztviselő boldog, hogyha az összes szabály dzsungeleken át rágja magát, legyen ez nemzetközi, vagy legyen ez nemzeti, és ezután olyan utat talált, hogy a végfelhasználóhoz juttassa el a forrásokat, anélkül, hogy megszegni a törvényt. Természetesen, hogyha új a szabályzat, akkor a köztisztviselőknek nehezebb lesz a dolga, hiszen meg kell tanulni az új szabályokat. De elképzelhető, hogy az új szabályok még csak egyszerűsítik az eljárást, vagy lehet, hogy hatékonyabbá teszik a forrás alkalmazást, vagy egyszerűsítik az ellenőrzést. A szemináriumi anyagokból azt vettem ki, hogy a tagállamokból különféle visszajelzések voltak. Jó lenne, de az elképzelhető, hogy ez csak a jegyzet tartalma, hogyha a tagállamok egy kicsit intenzívebben foglalkoznának a kérdéssel. Most itt a tűrhető hibahányadosra visszatérve, ez tetszik tartalmilag, Természetesen még bővítjük ezt a pontot, pontosítani és megkíséreljük. Azonban igazából itt nem vallásáború van, hanem ez egy olyan téma, amelyben szerintem megegyezhetünk. Most ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Köszönöm, Jens. Most Ayla Sender asszony kapszót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni az előadaknak a munkáját, és most legalább kiderült, hogy milyen irányba haladunk. Az Európai Parlament új felelősséget kapott, és a jelen helyzet megfelel ennek. Történelmi pillanat ez. Arról van szó, hogy több ez a kérdés, mint egy egyszerűsítés. Hiszen egy új szerkezetet szeretnénk felépíteni, amelyben kevesebb hibát, kevesebb komplikációt szeretnénk. Ez pedig már egy nagyon figyelemre méltó kihívás. Most konkrétan vázolnék egy-két szempontot, amiről itt konkrétan is szó volt. Tehát például itt a néppárt és a bizottság javaslata értelmében eh, egy eh, egységes központot szeretne létrehozni, ez eh, ösztönözni a befektetéseket, és a bizottságnak is van egy javaslata, hogy a KKV-k ide fordulhatnának. Szerettem volna megkérdezni a bizottság képviselőjétől, hogy mi a helyzet ezzel az új elképzelésről, hogy egy ilyen központ van, akihez, amelyhez fordulni lehet. Eddig rendelkeztek a KKV-k egy ilyen helyjel, egy ilyen ügyfélközponttal, amennyiben a kis és középvállalatok nem szeretnék az egész bürokráciát leküzdeni, amely a nagy kutatási projektekre jellemző, akkor hogyan is alakul majd a helyzet? Hiszen ez az egységes ügyfélközpont egyszerűsítésnek minősül. Gondolom én. Tehát olyan egyszerűbb dolgokat alkalmazhatnánk, amelyekkel eddig például nem éltek de most ügyelnünk kell arra, hogy a kis és középvállalatok, amelyek nyerhetnek az egyik oldalon, a másik oldalon nem veszik el ugyanezt. Hiszen az itt vázolt eljárások elképzelhető, hogy a nagyvállalatok számára teszik egyszerűbbé az eljárásokat. Akkor még annyit szerettem volna elmondani, hogy Igazából jó eszmecserét folytattunk, feltettük a kérdést, hogy a nemzeti magyarázatok hogyan javíthatók, hogy garantálhassuk azt, hogy a tagállamok a lehető legátláthatóbban járnak el, és garanciát is nyújtanak, hogy a társfinanszírozás megfelelően működjön. Talán nem értük el a célunkat teljesen, amennyiben az egyszerűsítésről van szó. És talán nem tudtuk ezt az eszközt teljesen hatékonyá tenni. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy pont azokban a tagállamokban, ahol ezt alkalmazzák, az illetékes miniszterre megfelelő nemzeti nyilatkozatot is kell, hogy leadjon. De a garanciákról még eh, nem esett szó. Már... Én azt szeretném, hogyha visszatérnénk ahhoz, hogy átgondoljuk újra, milyen módon tudjuk közösen a tanácssal elérni egy olyan rendszer kialakítását, amely véleményem szerint gyakorlatilag már egy technológiai rendszer lenne, mert hiszen megvan a helye a különböző mezőgazdaság, illetve a konkrét mezőgazdasági segítségeknek, és a különböző szinteken, nemzeti, regionális vagy helyi szinten legyenek meg a megfelelő szereplők, hogyha ezeket a támogatásokat ezeken a szinteken társfinanszírozzák is, tehát adott pillanatban egy azonosítsa be, állapítsa meg, hogy hogyan költik el azt a pénzt, és hogyan ellenőrzik azt a pénzt így módon pedig ne törekedjünk arra, hogy még bonyolultabbá tesszük a híres nemzeti nyilatkozatokat. Tehát a bizottságnak egy olyan megoldásra kell törekednie, amely jó szándékot tükröz, nem bonyolítja túl a dolgokat. Például egy adott település polgármesterének munkáját, hanem nézzük meg egészen pontosan, hogy hogyan költik el ezeket a pénzeket, és különböző informatikai ellenőrző rendszerek helyett egy sokkal egyszerűbb megoldást kell találnunk, amely ezt a nagyon bonyolult, összetett információ tömeget fel tudja dolgozni, hogy, hogy annak megállapítására, hogy hogyan költik el ezt a pénzt, hogyan ellenőrzik az Európai Uniós pénzt. És ami pedig az új pénzügyi eszközöket illeti, az EBB új kibővített funkcióit például. Azt látjuk, hogy Európai Uniós döntéseknek köszönhetően, illetve ezekből következően az európai költségvetéssel kapcsolatban, illetve nemzeti költségvetéssel kapcsolatban, de európai döntésekből kiindulva új formulákat kell elgondolnunk, amelyekkel alapján a felelősségi körök ezeknél a költségvetéseknél szintén biztosítva vannak, garantálva vannak, hogyha kialakul egy mondjuk pénzügyi, gazdasági, sürgősségi helyzet, ne kelljen utána azon elmélkedni, hogy a polgároknak hogyan garantálhatjuk a költségvetés végrehajtását, hogyan tudjuk garantálni számukra, hogy hatékony a pénz felhasználása, és hogy természetesen ellenőrizzük ezt a pénzfelhasználást. Tehát azt gondolom, hogy ebben az esetben valamilyen formátumot kidolgozhatunk a számvevőszékek együttműködésével, Európa, illetve a nemzeti számvevőszékek együttműködésével, egyfajta kibővített funkciót tudunk számukra biztosítani valamilyen kreatív megoldást, ahol esetleg az ellenőrzés maga nem volt annyira kreatív. Köszönöm. Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy van-e ehhez hozzászólás? Nincsen? Akkor a bizottság szeretne hozzászólni? Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Igen, Igazából nem kevés kérdést tettek fel. Ha megengedik, csoportosítanám őket témánként, tehát először, tehát nem mindenki, nem minden kérdésre fogok válaszolni, hanem kérdéscsoportokra, a témákra reagálnék. Én nyilvánvalóan tudomásul vettem a kérdést, amely a pénzügyi eszközökről szólt, aztán a PPP-kről szóló kérdést is nagy figyelemmel kísértem, aztán ami a megosztott igazgatást illeti és a nemzeti hatáskörök kérdését, erre is felfigyeltem. Aztán ide értendő még az akkreditáció kérdése is, illetve a elfogadható hibaszázalék, illetve az egyablakos rendszer, amelyről Ayala Szender asszony szólt. Ha megengedik, akkor általánosságban a következőket mondanám. Nyilvánvalóan egy olyan fázisban vagyunk most, ahol továbbra is még csak igyekszünk magyarázatokat fűzni a megszületett ajánlásokhoz és javaslatokhoz. Ezek a magyarázatok, ahogy a jelentéstől hogy említette, nem még kielégítőek. A non-paper például, itt a költségvetés hatóság két ágazatáról kapcsolatos, val kapcsolatos megjegyzésekről van szó. A megengedék a legegyszerűbb kérdéssel kezdeném, hiszen nagyon sokat beszéltünk az elfogadható hibaszázalékról, azt hiszem, hogy egyre világosabbá vált, hogy a pénzügyi, vagy a költségvetési rendeletben szereplő javaslat nem fogadható el a jogalkotó hatóság számára. Tehát valóban tovább kell fejleszteni ezt a koncepciót. Az üzenetet vettük, a költségvetési főigazgatóság javaslatokat fog kidolgozni ez irányban, a bizot, biztosok és a bizottság egésze felé, és így lehet ezeket a javaslatokat majd az igazgatási a menedzsment kérdés köré beépíteni a költvetési rendeletbe, a főigazgatók kezébe adva az irányítás szerepét. Ami az elfogadható hibaszázalékat illeti, önöket biztosítatom afelől, hogy vettük az üzenetet, és lesznek majd következményei az illetékes szakpolitikák területén, azt hiszem, hogy az önök irányában fogunk majd elmozdulni. Ami a PPP-ket illeti. azt hogy nagyon és helyesen kifejtette azt, hogy igyekszünk a meglévő modellen túlmenni, amely modell alapvetően a, a Joint Technology Initiative modellekre vonatkozik a közös technológiai vállalkozásokra. A költségvetési rendeletben és az illetékes jogszabályokban is megtalálható ez a modell. Ezek a közös kutatási fejlesztési vállalkozások nagyon nehezen indultak. Azt hiszem, megkap, azt hiszem, hogy fogad, láttak a GTI részéről több képviselőt, akik arról panaszkodtak, hogy milyen nehézkesen, milyen hosszadalmasan indult el a GTI. Ezek nagyon fontos projektek amúgy az európai kutatás és fejlesztés területén. Részt fogunk venni az GTI intézmények igazgatóival többször találkoztunk, és kísérletet tettünk arra, hogy megértsük, hogy mit akarnak. Éppen ezért javasoltunk két másik modellt. Meghallgattam az igazgatókat. A sui generis modellt javasoltuk, amely valójában egy olyan szervezetről szól, amelyet létrehoznának, a közösségi jogszabályok azokból fakadna sui generis. Ez a modell, ha úgy tetszik, kikerülhetné a, a statutumot. Azt hiszem, ez, ez zavarja leginkább a GTI-okkal. Tehát ami az álláshirdetésben szereplő feltételektől való eltérést illeti, hát ugye az derül ki, hogy például az egyik GTI főigazgatónak egy más szinten dolgozó auditorhoz kellene fordulnia. Egy közösségi jogszabályról van szó, amely létrehozná ezeket a PPP-ket, azonban ezekre a szervezetekre rá kényszerítenénk egy sor pénzügyi feltételt, amely valóban garantálná a pénzek helyes kezelését és hatékonyságát. Ez olyas valami, amelyet a kutatók kértek, annak érdekében, hogy valóban gyorsabban lehessen ezeket a PPP-ket kialakítani. Aztán javasoltunk még olyan PPP-ket is, amelyek a magánjogból, az adott tagállam magánjogából eredeltesztethetőek annak az országnak a magánjogából, ahol létre kívánják hozni ezt a PPPP-t. Úgy tudom, egy példa van, egy ilyen modellről, egyről tudok legalábbis, amely így működik, de persze megértem, hogy vannak aggályaik esetleg ezzel a modellel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy el tudnám magyarázni a jelentéstevő asszonynak, illetve Rivelini úrnak is el tudnám mondani, hogy mi van minden mögött. Azt hiszem, hogy elég kevés esetben lehet alkalmazni ezt a modellt, és jó, egy kérdőjel ide rakható. Azt hiszem, hogy a PPK, PPP-kkel kapcsolatban meg kell érteni, hogy megpróbáltunk egy olyan problémát megoldani, amelyet a kutatók vetettek fel, a GTI-ok, -ok, mi gyakorlatilag megpróbáljuk megkönnyíteni a PPP létrehozását, de a három modellből egy működik, egy nagyon közösségi, egy pedig amely esetében hát még van mit elmagyaráznunk. Gyorsan válaszolnék az egyablakos rendszerre. A munkadokumentumban, a jelentéstevő munkadokumentumban az szerepel, hogy ez egy rendszer, abból adódik azt hiszem, hogy az motiválja, amelyet a tavaly év végén, hogy az év elején javasoltuk a kutatás számára. Nem arról van szó, hogy köteleznénk a kedvezményezeket arra, hogy egy egyablakos rendszeren menjenek keresztül, hanem egy olyan bizottságról van szó, amely értelmezi a szövegeket. Egy olyan értelmezést adna ez a szabizottság, amely minden kutatásra foglalkozó főigazgatóság által közösen elfogadott magyarázat lenne. Most például a KKV-k az adott kutatási főigazgatósághoz fordulnak, talán azzal találkoznak, hogy valóban más magyarázatot kapnak az egyik főigazgatótól, mint a másiktól. Hát nyilván ez nem fogadható el. Ezért gondoltuk, hogy jó lenne ez az elképzelés, az egyablakos megoldás. A következő hónapokban teszteljük majd ezt a rendszert, és szerintem pozitív eredményre számíthatunk. Egyetértek a Szender asszonynal, hogy az egyablakos megoldás minden terület esetében az általános európai költségvetés kapcsán szerintem nagyon nehéz lenne megvalósítani egy ilyen rendszert. És szerintem valóban Clearance Committee-nek nevezzük, tehát ágazatonként kellene egy ilyen rendszert bevezetni, ami valóban lehetővé tenné, hogy gyorsabban segítsünk a jövőbeni kedvezményezetteknek az általános költségvetésből jutatott források utalása kapcsán. A pénzügyi aspektusok a kapcsolatban az igaz, hogy a bizottság egy kicsit egyoldalúan mutatta be a javaslatait, vagy ajánlatát. Tudni kell, hogy nyilvánvalóan ami a pénzügyi kötvetés, illetve az előző ott még egy oldalú volt a bemutatása. A pénzügyi eszközöket kivételekként mutattuk be, kivételes dotációs vagy szubvenciós modellekként. Na most ki kell ezeket venni, a pénzügyi eszközöket a szubvenciók helyzetéből, és egy különleges státusszal kívántok felruházni a pénzügyi eszközöket. Önök között többen talán ö, tudják, hogy a gazdasági és költöltési körülmények egy kicsit arra összekölték a bizottságot, hogy ö, sokkal fontosabb szerepet játszana bizottsága pénzügyi eszközökkel kapcsolatban. Elég sok mindent kell pontosítani, elég sok mindent kell jóváhagyni, egyeztetni a tanács és a parlament között a bizottság segítségével. Egyrészt azt gondolom, hogy Greszle asszony nagyon helyesen megfogalmazta azt, hogy meg kell határozni, mi az a pénzügyi eszköz. Nagyon helyesen mondta ezt. Gyakorlatilag javaslatokat fogunk megfogalmazni. A két költségvetési hatóságnak arról, hogy miről szólnak ezek a pénzügyi eszközök. Mi a korábbi rendeletből vettük ki a definíciót, a 130-as cikkeibe, az új 130-as cikkeibe átvettük a régi rendelet ide vonatkozó részét. Meg kell tehát határoznunk, hogy mik ezek a különböző pénzügyi eszközök, és amelyek szerepeltek az előző rendeletben is. Mik ezek a kölcsönök, hitelek, interest rate rebate, tehát eh, kamat csökkentés, eh, tőkeberuházás, befektetés, a kvázi magántőke befektetés, aztán a kockázat megosztó mechanizmus. A 130-as cikkeiről van szó. Azt hiszem, hogy itt eh, hát vagy a költségvetési rendeletben, vagy pedig a ö, kiegészítő jogi aktusban kellene megfogalmazni van amelyről beszélt a jelentéstevő. Valóban meg kell határozni, hogy milyen feltételek között kell ezeket a felt- eszközöket felhasználni. Greszle asszony néhány ilyen feltételt említett, hogy mikor alkalmazhatóak a pénzügyi eszközök, felsorolom őket gyorsan. Van egy dokumentum, amelyet a parlamenthez és a ö, tanácshoz eljutatott a bizottság, tesztelni kívántuk az önök véleményét ezen elképzelésekről. A pénzügyi eszközök valóban többet értéket kell biztosítsanak európai szinten. Nem optimális beruházási körülmények között lehet ezeket alkalmazni. Egyfajta kiegészítő szerepük van, nem a konkurenciát erősítik, nagyon fontos a multiplikátor hatás, nagyon fontos, hogy mobilizáljuk a beruházásokat, tehát a közösségi költségvetésnél kicsit zsírosabb támogatási eszközöket, eszközöket lehet garantálni, és nyilvánvaló, hogy az az egység, amelyet megbízunk a pénzügyi eszközök kezelésével, valóban ugyanazokat a célkötőzéseket és értékeket vallja, mint amely politikákat támogatni szeretné, megértettük, hogy a parlament szeretné ellenőrizni, hogy a parlament politikai célkitűzését ezek a pénzügyi eszközök valóban szolgálják-e. Van egy technikai jellegű probléma, a, költség, a kölcsönök visszajutatása, újrafelhasználása adott időn belül hogyan is történne, ahelyett, hogy visszakerülnének a főigazgatósághoz. Tehát aki nem fizetett vagy el nem költött kölcsönök újrafelhasználása egy problémás pont, aztán van néhány egyéb feltétel, a legfontosabb azt hiszem, hogy kérdés nem merül fel az a kapcsolatban, hogy pénzmosásról lenne szó például, nyilván az el kell kerüljenek minden gyanúját. Nagyon fontos az is, hogy nem szabad, hogy bármilyen kapcsolat legyen a terrorizmus és ezen pénzek között. Az adó standardeket, amelyeket nemzetközileg elismertek, ezeket kell alkalmazni. Aztán több egyéb dolgot kell még elmagyarázni a megállapodásokban, amelyekkel majd rendelkezünk. Ezen hatóságokat, testületek, amit ki szeretnénk emelni, vettük az üzenetet, méghozzá az a kapcsolatban, hogy a parlament és a tanács is szeretné, ha megfelelően tájékoztatnák arról, hogy mi történik ezekkel a pénzügyi eszközökkel. Tehát mi egy jelentést szeretnénk, az egy kapcsolatot akarunk létrehozni, bocsánat, egy éves jelentésről van szó, még egy kicsit vékonyka, szeretnénk ezt vastagítani. Szerepel ez az éves jelentés az intézményközi megállapodásban, amely jelentés ezen pénzügyi eszközök teljesítményéről számolna be, arról szólna, hogy milyen multiplikátor hatásuk van ezeknek az eszközöknek, stb. stb. Egy nagyon átfogó jelentés lenne, amelyet évente tennénk közé, június közepén, tehát eljutatnánk a jogalkotókhoz. Azt hiszem, hogy a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban még van mit tenni, hogy megfeleljünk Kreszte asszony és Rivelini úr elvárásainak. Valóban sok mindent el kell még mondanunk ahhoz, hogy elfogadhatóvá tegyük ezeket az eszközöket. De azt hiszem, hogy örömmel mondhatom, hogy az Európai Parlament pozitívan viszonyul ehhez a kérdéskörhöz, és az Európai Parlament szerepe, persze nyilvánvalóan azt szeretnék, ha jobban meg lenne határozó utolsó pont, ez a megosztott menedzsment. Gressle asszony részt vett másfél napon keresztül, nyilván voltak más akkor is alkalmak, amikor részt vett ilyen rendezvényeken, ahogy részt vett ezen a bizonyos szemináriumon, és nagyon szépen köszönöm, hogy részt vett ezen a szemináriumon, és szerintem nagyon jól megírt megértette, hogy milyen nehézségei voltak a tagállamoknak. Mit akarunk? A megosztott menedzsment, itt az agrár alapok, struktúrás alapok, és ugye van a halászat, ez az agrárhoz igazából, és vannak más eszközök is, amelyek a belpolitikával kapcsolatosak. Mi arra teszünk kísérletet, hogy közös struktúrákat találjunk, és éppen ezért javasoltunk olyas valamit, amely hasonlított ahhoz, amely az agrármodellben található. Ez a tagállamokat nehéz helyzetbe hozza. Nekik vannak jól működő struktúráik. Kiváltképpen a struktúrás alapok esetében is. Azt mondanám, a világosan azt látjuk, hogy az, hogy van egy ügynökség, amely kezeli ezt a... Tehát, hogy van egy irányító hatóság, van egy tanúsítványozó hatóság, és van egy olyan szervezet, amely a többit csinálja. Nos, hát a tagállamok azt mondták nekünk, hogy figyeljenek csak ide, a tanúsítványozó bizottság nagyon jól működik, és erre szükségünk van, és nyilván ez nagyon hasznos lenne a hiba százalék csökkentése terén. Meghallgatok a tagállamokat, és arra teszünk kísérletet a lehetőségénkhez képest, hogy a biztosoknak javaslatot tegyünk azzal kapcsolatban, hogy mit fogadnak el a tagállamok. Nem szabad túlságosan megpiszkálni a már működő struktúrákat. Tehát akkreditáció. Hát ez olyas valami, amely nem új, az ágazati dokumentumokban, jogszabályban szerepel, nyilván különbség van az agrár és az struktúrás alapok között. Az akkreditációnak a célja, hogy ellenőrizzük, hogy az illetékes szervezet, amelyet megbízunk a pénz kezelését, a közösségi pénz megkezelését, ennek a szervezetnek képesnek kell lennie ezeket a pénzeket kezelnie a lehető legkorrektebb módon. A struktúrás alapokban a bizottság adja az akkreditációt, az agrárágazatban a tagállamok feladata, akik közlik ezt persze a bizottsággal, azt mondom, tehát a tagállam közli a bizottság, hogy ez is ez a testület vagy hatóság képes a pénzeket forrásokat megfelelően kezelni. Mi mit is javaslunk? Valami vegyes modellt. Pontosabban az, hogy a megosztott menedzsment, a megosztott felelősség ezen hatóságok kijelölésében. Na, ez azt jelenti, hogy a tagállamok vegyenek részt, mint az agrárágazatban is, ezen különböző szervezetek irányító hatóságok létrehozásában, kinevezésében. És a bizottság nem hagyja magukra a tagállamokat, hanem részt vesz ebben a folyamatban. Ez olyas valami, amely szerintem Nos hát, ami a tagállamokat illeti, a különböző hatóságokat, hogy egyben auditorok és kezelők. Mi is a legnehezebb dolog ebben a gyakorlatban? Nos, az az, hogy garantáljuk a kontinuitást. Tehát ki az, aki kezeli a pénzt, és ki az, aki garantálni tudja, hogy az illetékes főigazgató éves jelentés készít. Itt dolgoztuk ki azt a koncepciót, amely ugye a dasszokat illeti. A forrásokat kezelők dasszát, ez a dasz. Lehet egy ilyen menedzsment nyilatkozat is. Persze terminológiai vitát még folytathatunk erről, de ami fontos számunkra, az az, hogy ezek a biztosítékok, amiket kapunk, és amelyeket a helyszínen működő kezelők tesznek, olyan időszakot vegyenek le, amely hasznos. Ugye a főkozgatók általában éves jelentést készítenek március végén, és utána indítják el a székkel a folyamatot, azt a folyamatot, amely a mentesítéshez vezet. És szükség van arra, hogy az, amit információként kapunk a kezelők részéről, a menedzsment hatóság részéről, ugyanazt a időszakot fedje le, amelyet a főigazgató ad biztosítékot az előző év kifizetésével kapcsolatban. Megpróbáljuk azt az időszakot, amire kap, amiről kapunk biztosítékot a tagállamoktól, azt az előző költségvetési évre vonatkozó tevékenységi jelentéshez igazítjuk. De van egy probléma a dátumokkal és az auditálási gyakorlattal. Az auditokat ugye a, ezek az irányító vagy kezelő hatóságok szervezik meg, és utána vannak utána lévő auditok is. Van egy gond, kis gond az időzítésre, nem akarok minden részletek kitérni. Ami az auditorok szúró próba szerű vizsgálatot illeti, hát mm, kell, hogy legyen valami értéke is ennek. Nos, hát itt van olyas valami, amely a most jelen lévő javaslathoz ezeket termeljünk el. Legyen február 1 február 15-e. A főigazgatók egy hónappal rendelkeznek, hogy mindent megvizsgáljanak, és elkészítsék a dasszukat. Ez a időzítési probléma, amelyet Kreszle asszony részletesen kifejtett jelentésében, és Rivelini úr is. Nos hát javaslatokat dolgoztunk ki a szemináriumban keretében. Annak érdekében, hogy egy kicsit eltoljuk ezt az időpontot, amikor a bizottság megkapja ezeket az információkat. A bizottságnak, magának is le kell rövidíteni az eljárást, amely a szintézishez vezet június közepén. Megértettük, hogy ez a megosztott menedzsment, ez azt követeli meg, hogy hát, hogy elmozduljunk. Ez olyas valami számunkra, amelyet még egyszer javasolni fogunk a biztosok kollégiuma számára, és a tagállamok megjegyzéseit és az itt elhangzott megjegyzéseket figyelembe véve. A probléma azonban az kell legyen, hogy probléma az, hogy nem maradhatunk meg a mostani rendszernél, mert a mostani rendszer olyan százalékokat generál, amelyek túl magasak. A szemvevőszék jelentése kapcsolatban 2009-ről van szó, amelyeket most vizsgálnak önök. Nem az idei évről beszélek. Hát a múltban magasabbak voltak a százalékok. Nos, ki akartam fejteni hogy mi hosszasan meghallgattuk a tagállamokat, Gressler asszony részt vett ezen a szemináriumon, nagyon negatívak voltak a reakciók, azt mondták nekünk, hogy nem mozdulunk el, most hát ez egy érthető reakció volt, de a bizottság számára nem kielégítő ez a fajta reakció. Elnézést kérek, hogy nagyon hosszasan fejtettem ki a gondolataimat, de szerintem ez lehetőséget biztosított arra, hogy minden képviselőnek, aki itt van, elmagyarázhassam. Köszönöm szépen. Ik vond het helemaal niet erg dat... Úgy gondolom, hogy eh, nagyon átfogó válasz volt a kollégák kérdéseire. De meg is volt rá az időnk. Ki is használtuk ezt az időt, köszönöm nyíltságát, és köszönöm eh, ajánlatát is, hogy az előadókkal folytatja az eszmecserét, hogy még pontosabbá tegyen minden pontot. Ez mindenképpen egy olyan munka, amely még jó pár hétig, hónapig eltart, és még messze vagyunk a dolgok végétől. A számvevőszék kap szót. Csak két rövid üzenetem lenne hűséges barátjuktól, a számvevőszéktől. Az első üzenetem az az, hogy a számvevőszék készített véleményt erről a javaslatról, és ha még bármit tudunk tenni, hogy segítsük munkájukat, nagyon szívesen rendelkezésükre állunk. A kett, második üzenetem pedig a bizottság javaslatában szerepelnek módosító javaslatok a külső audit funkciókra vonatkozólag. Tehát azokra a feladatokra, amiket mi végzünk el. És ahogy a véleményünkből is láthatták, ezeket a javaslatokat, javaslatok közül egyeseket elég rossznak tartunk, másokat pedig nagyon rossznak. Úgyhogy remélem, hogy Rivellini úr, Gressle asszony, az Önök Bizottsága, a Költségvetési Bizottság figyelembe veszi aggájainkat, hiszen a számvevőszéknek a lehetőleg hatékonyabban, eredményesebben kell végezni a munkájukat, munkáját, és elnök úr, köszönöm, hogy időt biztosított számomra, köszönöm ezt a lehetőséget, remélem nem szóltam túl hosszan. Elnök, köszönöm szépen, hát hogyha egy üvegbe helyezte volna, egy palackba helyezte volna üzenetét, az lett az tudott volna csak rövidebb lenni, Greszlenszony. Szeretne még szólni? Köszönöm szépen az érdekes felvetésekért. A számbevőszéket órákig tudnám hallgatni, de még tíz percig se beszél. De itt van még egy problémánk. És most pár jó megoldás is javasolnék. Ne hazudjunk magunknak ha nem találunk most megoldást, akkor 2020-ig sem találunk megoldást. Éppen ezért kolléga, vagy egy kicsit aggódom, mert szeretnénk azért betartani a menetrendet. De az biztos, hogy számos módosító lesz még a saját nagy építményünkben. Óriási reformról van szó, roppant sok innovatív elképzeléssel, de értem, hogy nem egyszerű a dolog. És senkinek sem tezek szemrehányást de azt is el kell mondanom, hogy nem vagyunk felkészülve erre a reformra. Tehát például a GTI-ok -ok kérdése. Eine Evaluierung gemacht, aber eben auch auf einer Daten. Tehát a GTI-ok -ok olyan alapot képeznek, amelyek a kiértékelés számára nem feltétlenül elégségesek. Hát olvastam itt a saját jelentésemet is, tehát a Geyer jelentés is olvastam, tehát azért van még itt tennivaló. Tehát kettő jelentés is van, a hétvégén elolvastam, tehát az emberek nincs szükség barátokra, éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a kívánságkoncert, amelyet ott megrendeznek, ez igazán széles körben nyitott fülekre talált. Tehát, hogy ilyen körben ez szükséges, nem tudom. De most ne vádoljanak ipar ellenséggel. Értjük a kutatási közösséget is. De itt minden egyes pontot meg kell ragadni. Szerintem ez azért nem feltétlenül megfelelő. Hiszen mi veszítjük el az áttekintést, tehát mi húzzuk a rövidebbet. Rengeteg modell van a kutatási területen, tehát ki képes ezt még kézben tartani? Most a miénk a probléma, de kifejlesztettünk bizonyos technikákat is, hogy ezeket visszajuttassuk a bizottsághoz, és hogyha ez addig eljut, akkor szerintem ez nagyon vidám lesz a bizottságunk számára. Itt azért szeretnék a munkával takarékosabb lenni, és azt javaslom, hogy olyan megoldást találjunk, amely mindenkinek kielégítő. Tehát ami most előttünk van, az szerintem nem elégséges. De Rivellini kolléga egyik témájára is visszatérnék még. Ez a meghatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése. Nincsen általános meghatalmazásunk, hiszen Lisszabon megváltoztatta a helyzetet. Azt kértük, hogy a bizottság még egyszer elmondja, hogy hol szeretne még pontosabb alkalmazási előírásokat. Körülbelül egy olyan száz cikket neveztünk még meg. És ez a száz azért elég sok. Most meg fogjuk vizsgálni ezeket, hogy tényleg száz ilyen van, vagy kevesebb lehet. 16-ot javasol a bizottság saját maga, ahol itt a megvalósítási szakasznak kihatása van a költségvetésre is. Tehát szerintem megértésüket kérni, hogy itt nem mikromanagementről van szó, hiszen itt a parlamentek is megválasz, megváltozott a hozzászólási joga. Az igazi probléma az nem kérdés, a naptár. Hiszen eh, a mentesítések nagymértékben érintik a bizottságunkat. Basztrop úr. A naptárunkat jobbra-balra csavartuk, és nyertünk egy hónapot. A bizottság is megtette ezt, és ez azt jelenti, hogy négy hónapot nyerünk. Azt javasoljuk, hogy az áprilisi kerüljön a márciusira, és a májusi kerüljön át az áprilisi plénumra. Hiszen egy kicsit közelebb szeretünk volna decemberhez jutni, és akkor egy évvel korábban, tehát a korábbi év mentesítését le tudnánk zárni. Jó lenne, hogyha nyerhetnénk egy hónapot. Nem kell ezt tenni, de szerintem fontos lenne rövidíteni az eljárást. Ez azt jelenti, hogy egy ülésünkkel több lenne, valamikor, hogyha gyorsítanunk kell. Tehát négy hónapot adunk, a többiek két hónapot, de udvariasan kérném, hogy ne mindenki manipulálja kreatívan a naptárját, vagy így csináljuk, vagy sehogy. Hiszen nem mutatjuk el, hogy itt valamit csinálunk, ott nem csinálunk semmit, tehát mindent közösen kell megcsinálnunk, vagy sehogy sem. Azt szeretném, hogy a mentesítés eredményeit a költségvetés érdekében is hasznosítsuk. Különben eh, azt javasolnám, hogy a jó ötleteket eh, dicséretben részesítsük, jutalmazzuk. Tehát, hogy a tanács küld valamit, akkor a bizottság küld valamit, mi küldünk valamit. A jó ötleteket díjazzuk, a jó ötleteknek örülünk, azért, mert ez egy nagyon bonyolult eljárás. És uh, itt a bizalmi alapokat is megcéloztuk. Ez a parlament óhaja volt, ugyanúgy, mint ez az egységes ügyfélközpont. A bizottság nem csatlakozott az elképzeléshez. Szerintem ez egy jó lépés lenne a támogatási családban. A bizony, alapokat pedig itt a közvetlen menedzselésre korlátozunk, tehát a bizottságra, és a külső segítségre is. Így a 2020 utáni utódaink még mindig többet tehetnek. Köszönöm. Köszönöm. És most végezetül a témához megadnám Revelini úrnak a szót. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy tényleg rövidítenünk kell az időt, de igazából nem dolgozhatunk hűbelevalás módjára sem. Gressle asszony is említette, például a meghatalmazáson alapuló jogi aktusokat nyilvánvalóan a lehető legjobban fogjuk tenni a munkánkat, és itt nagy figyelemmel kell folytatnunk munkánkat. Azonban várjuk a számbevőszéktől is az SMS-t. SMS-t. És eh, Gressle asszony nagyon szívesen találkozom önnel, a bizottság képviselőivel, felgyűrjük az ingújunkat, és foglalkozunk ezzel a kényes témával. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a hozzászólást, a felszólalást, és a 27-es pontot ezen lezárom. Volt itt egy ügyrendi kérdés, Ayala Sender asszony részéről, röviden kérem a 33-as napirendi pontot szeretné vázolni, és pedig itt a mm, EGSB mentesítéséről van szó. EGSB ügyben Ajla Szender egy szóbeli módosítót szeretne előterjeszteni. És ezzel szeretné jelezni azt is, hogy miért nem akar mentesítést adni az EGSB-nek. Szerintem 5 óra 25-kor hagyjuk abba, mert eh, pont fél hatkor itt zárt ajtók mögött ülésünk lesz. Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden, hiszen egy új eljárásról van szó, kérésemmel kapcsolatban, amit a jelentéstevőnek, illetve a Kokobunak tettem, hogy halasszuk el az EGSB számára az EGSB mentesítésének jóváhagyását. Március 11-én az OLAF végül meg, végre megnyitott egy eljárást azokkal a bejelentésekkel kapcsolatban, amelyek a szabálytalanságok miatt érkeztek az EGSB-ben előforduló szabálytalanságok miatt. És ezek eléggé komolyak, súlyos vádak ahhoz, hogy a szakbizottságunk halasztást kérjen. A titkárság részéről egy indokolást kértem, egy kicsit részletesebb kifejtést a kettes módosítommal kapcsolatban, amelyet Ribellini úr jelentéséhez terjesztettem be, hogy részletesebben magyarázzuk meg azokat a problémákat, amelyeket sikerült beazonosítani az EGSB-nél, és természetesen 2009 áprilisa óta számos szabálytalanság, illetve szabálytalanság merült fel, emiatt pedig az EGSB igazgatóságának az egyik tagja az Olafnál feljelentést tett, és az Olaf pedig eljárás kezdeményezett emiatt, és ezért kérnénk, hogy halasztás történjen, és hogyha azt mondja az Olaf, hogy semmi probléma, akkor nyilván megadjuk a mentesítést. De ahogyan más intézményeknél is tettük, hogy az Olaf, amikor eljárás kezdeményezett, akkor halasztottunk, azt hiszem, hogy ebben az esetben is indokoltnak tekinthető, hogy ilyen körülmények között ne hagyjuk jóvá egyelőre a mentesítést. Tehát amit a dokumentumból sikerült kihámoznom, és megpróbáltam a különböző aspektusokat összefoglalni, amelyek az EGSB-ben előforduló problémákkal kapcsolatosak. Voltak különböző híreim, de 2009 végén kezdődött ez az eljárás, azonban 2009 áprilisában már felmerültek problémák, egy eljárás keretében, egy fegyelmi eljárás keretében, ami végül rosszul végződött, és ezután pedig különböző szankciókat kellett alkalmazni. Nos, ezt szerettem volna felvezetni. Er Köszönöm szépen, kedves kollégák! Valaki szeretne valamilyen észrevétellel élni ezzel kapcsolatban, vagy pedig akkor ezt kétoldalú konzultációk keretében, vagy frakciók közötti konzultáció keretében meg lehet ezt oldani, képviselő? Talán Rivellini úrra várhatnánk egy percet, ugyanis pontosan ővele szerettem volna erről beszélni. Szondergárt úr is említette, hogy talán valamilyen javaslattal élne, vagy valamilyen kérdéssel. Úgyhogy én ezt a javaslatot csak azért vetettem fel, hogy ők ezt figyelembe vegyék. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor Rivellini úr, miről tud minket tájékoztatni, mi a véleménye Ayala asszony szóbeli módosítójáról? erre e, van valamilyen ellenvetése? Nem, nem értek egyet ezzel. Március 11-én az Olaf nyomozást kezdeményezett, ugyanis egy e, spanyol e, hivatalnok feljelentést tett. Nyilván mindannyian várjuk, hogy melyek az eredményei ennek a nyomozásnak, vizsgálatnak, hogy azonosítsák be a felelősöket. ez akadályozhatja is a mentesítés jóváhagyása akár akadályozhatja is a vizsgálatot, és az Olafnak akkor nem lesz elegendő jogalapja arra, hogy folytassa a nyomozást. Nagyon súlyos ez az ügy egyébként, ami a késedelmet illeti a mentesítés jóváhagyása esetében. Tehát sokkal szorosabban figyelembe kell kísérnünk az OLAF tevékenységét, a módosítást ebben az esetben nem tudjuk jóvá hagyni, azt hiszem. Hát Most uh, igazából nem tudunk erről részletesen vitázni. A helyzet világos. Holnap szavazunk a 33-as pontról, az EGSB-ről van szó, és főleg azt fogjuk megkérdezni, hogy megkapja a mentesítést, vagy nem. Itt vagy többségi döntés lesz, vagy elhalasztjuk. Hogyha többségi döntés van arról, hogy halasszuk el, akkor Ayla Sender asszony egy szóbeli módosítót nyújt be. A helyzet az, hogy mindenképpen meg kell indokolnunk az elnapolást felmerül az a kérdés, felmerül az a kérdés, hogy elfogadjuk az egész szóbeli módosítót, vagy nem. De az első kihívás az lesz, hogy szavazunk, mentesítés, avagy nem. Így sikerült ezt a pontot megbeszélnünk. Igen, akkor most eh, a nyílt ülést berekeztem. Most eh, az internetes közvetítés is félbeszakad, és zárt ajtók mögött tartjuk az ülést. Aki nem jogosult itt maradni, az kérem, hagyja el a termet.